So, good. Jó napot kívánok mindenkinek. Meg. Ha megengedik, a magyar nyelvet fogom használni ma délelőtt. Köszöntök mindenkit. Köszöntöm Donald Brom professzor urat is a Cambridge Egyetemről, akinek az előadásával kezdjük a mai délelőttöt Kedves professzor úr, parancsoljon, öné a szó. Professzor, de floor is yours, please. Professzor úr, öné a szó. Sorry, number two, number two. Elnézés, a kettes csatorna az angol nyelvű. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a következő lesz a témám. Röviden a kifejezésekről fogok beszélni, melyeket használni fogok az állat jóléte kapcsolatban, fenntarthatósággal kapcsolatban, állategészségügyel kapcsolatban, és eh, ezt követően arra fogok beszélni, amit eh, az Európai Uniós állatjóléti jogalkotásnak a kihatásaival kapcsolatos gondolataimat foglalja össze, és arra fogok beszélni, hogy vannak-e lehetőségek az Európai Uniós országok számára ennek kapcsán az Európai Unión kívül is esetleg beszélek majd a kereskedelemben, a importról, exportról, a WTO-ról, a világkereskedelmi szervezetről, illetve arról, hogy a jogalkotásban ezeket a terminusokat, kifejezéseket mennyire használják eh, eh, tudományos értelemben, eh, amikor kifejezetten állatokra vonatkozik a kifejezés, illetve nem csak e, joganyagban, hanem egyéb mondjuk kereskedelmi joganyagokban is, amelyek ennek egyes részei állatokra vonatkozhatnak. Foglalkozunk, foglalkozom majd olyan témákkal is, amelyeket a jogalkotás nem ölel fel, és végül összefoglalom azt, hogy mire lehet még szükség ahhoz, hogy az Európai Uniónak legyen általános állatjóléti szabályozása, és hogy milyen módon kell az oktatási, képzési, kutatási programokat folytatni. a fenntarthatóság egyik része, egyik vonatkozása. Mit teheti a termelési rendszert fenntarthatatlanná? Például az, hogyha az ember egészséget kockáztatja, károsítja. Jelenleg nagyon sok vita folyik akár az orvosi és állategészségügyi, állatgyógyászati és mezőgazdasági gyakorlatok tekintetében is hogy ezek az eljárások fokozzák a mikrobiális szerekkel, tehát antibiotikumokkal szembeni ellenállását az állatoknak vagy az embereknek, de a fenntarthatatlan rendszerek kihathatnak az állatok jólétére, de sokan, sok ember sok körülmények között, de bizonyos körülmények között nem fogadja el például a genetikai beavatkozásokat, a módosított genetikájú organizmusok kihasználását, beszélhetnénk a biológiai sokszínűség sérüléséről, a klímaváltozásról, a természetvédelemről, a, szennyez, a természet szennyezésről beszélhetünk, a világ forrásainak, természeti forrásainak, élelmiszer forrásainak, kimerüléséről, például a mezőgazdasági termelési rendszerek kapcsán. Sok mezőgazdasági rendszer nem hatékony, azért nem fenntartható. Például, hogyha hallal etetjük a halakat, az nem olyan jó, mint hogyha növényi anyaggal etetjük a halakat, hiszen azt a halat is megehettük volna, amit a halnak takarmányként adunk, vagy hogyha gabonával, olyan gabonával etetjük az állatokat, amelyet emberek is elfogyaszthatnának, mondjuk a, a tejelő tehenek esetében a gabona takarmány 90%-át emberek fogyasztásra is lehetne használni. Jobb lenne olyan növényi zöld takarmányjal letetni a szarvas, teljelő szarvasmarhákat, amely kiváltaná az emberi fogyasztásra alkalmas gabonát ezen kívül itt van például az úgynevezett méltányos kereskedelmi fair trade eh, eh, koncepció, eh, vannak, akik nem akarnak olyan kávét vásárolni, amiről tudják, hogy az előállítók, a termelők nagyon kicsi pénzt kaptak, és a pénz nagy része, a profit nagy része az, az a közvetítők zsebében landó. Ezek a méltányos kereskedelmet elősegítő címkék széles körben elterjedtek már világszerte. Aztán itt van szempontként a vidéki közösségek fenntarthatósága. Például olyan módszerekre van szükség, amelyek megőrzik a föld minőségét, a talaj minőségét, hogy fenntartható legyen az adott közösség gazdálkodása. E, tehát nagyon sok területet soroltam fel általános kontextusként, ahol a föntarthatóság e, koncepciója e, megjelenik, és ezek mind az önök szakbizottságának a, a, a homlokterébe tartozhatnak. Mindezek a tényezők abban is szerepet játszanak, hogy a fogyasztók hogyan ítélik meg a termékeket. Ha veszük például az élelmiszer termékeket, azoknak a minőségét eh, az íz, a tápérték alapján ítéli meg a fogyasztó, de arra is odafigyelnek a fogyasztók, hogy hogyan készültek a termékek. Tehát most van, most van olyan termék, amit, ne, amit rossz minőségének tekintetnek azért, mert a fent említett eh, területek valamelyikén eh, káros hatása van, tehát nem fenntarthatóan került előadásra. Az állat jólét esetében a jólét kifejezést minden e, fajta állatra használják, ideértve a homo sapiens is, e, de a jólétet nem használjuk élettelen e, tárgyakra. Az az élőlény, annak az élőlénynek a, a jólétéről beszélhetünk, amely, amely képes a környezetének a kívásaira reagálni, ugye arról is beszélünk, hogy az állatoknak milyen szükségletei vannak, és nyilván ezek a szükségletek, ezek messze túlmennek az öt alapszabadság által befektetett elveken. Meg kell fontolnunk, hogy milyen igényeik vannak az állatoknak, és mit történik akkor, hogyha nincs hozzáférésük ezekhez. Említhetjük a hormonokat, például azokat Eh, és itt konkrét példát is fogok majd mondani, eh, például a juhok esetében, a juhok jóléténél, például a kortizol eh, hormon jelenléte az egyik indikátor, különösen szállítás közben, amikor egy szállítójárműre fölhajtunk egy, egy állatcsoportot, aki soha nem úgymond utazott korábban, akkor nagyon erős hormonális reakciót vált ez ki belőlük. Aztán néhány óra múlva juhok alkalmazkodnak. Itt 31 órás utazás során vizsgálták ezen az ábrán a kortizolt. Hogyha közúton szállítják őket, ott elég alacsony a kortizol szín. A végén látható, hogy egy olyan vidéki útvonalon utaztak a juhok, ahol kanyargós úton vezetett kicsit túl gyorsan, és a sofőr, és ezt azonnal tükrözi az állatok hormonszintje. És ez pontosan mutatja, hogy milyen rövid távú, egy-két napos kihatásai lehetnek ennek a tortúrának például. Aztán vannak magatartási vizsgálatok, Cambridge-ben végeztek egy tanulmányt nemrégiben, amely azt vizsgálta meg, hogy milyen fájdalomra utaló jelek jelentkeznek a juhokban. Hogyha az állat ö, ö, fájdalmat érez, akkor grimaszó, úgymond, feszesé válnak az arcizmok, becsukja a szemét, és ugyanolyan mozgásokat látunk az arcon, mint ezen a kisgyermeken a fényképen, de ugyanezt más fajok is produkálnak ilyen jeleket, juhok, nyulak, sejtések, és így tovább és megvizsgálható, megfigyelhető, hogy milyen magatartási indikátorokat lehet használni arra, hogy kiértékeljük, illetve észleljük a betegsége, azt a fájdalmat, amit a betegség vagy a nem megfelelő bánásmód vált ki. A lét fogalmába beletartozik az összes olyan mechanizmusok a vizsgálata, amelyek segítségével az állatok boldogulnak, az állatok reagálnak a környezetükre. Pozitív-negatív érzések, félelem, fájdalom, és vannak patológiás reakciók is, úgyhogy az egészség koncepciója abszolút fontos az állatjólét szempontjából, az egészségi állapot kulcsfontosságú része az állatjólétnek. Nem egy külön téma az egészség az jóléthez képest, a jólét része az egészségi állapot. Ennek persze patológiai eh, eh, vonatkozásai vannak. A jólét tulajdonképpen a szélesebb eh, kifejezés, de fontos elmondani, hogy az egészségi állapot mindenképpen a jólét része, és bármilyen jóléti tanulmányt végzünk, abban az egészségi állapotot vizsgálni kell. Vannak itt is eszközeink, itt a BTO egészség definíciója például kifejezetten lejárt szavatosságú elavult már. Beszélhetünk az egyedek jólétéről, és beszélhetünk a populációk átlagos jólétéről, de nem beszélhetünk a populáció jól, abszolút jólétéről. Egy populáció esetében csak átlagos jólétről beszélhetünk. Az állati jólét persze csak az állatoknak a jólétét jelenti. Jelen pillanatban vannak állatvédelmi törvények sok országban, amelyek bizonyos fajokra korlátozódnak. és általában az úgynevezett érző lényekre szoktuk ezt alkalmazni. Olyan állatokra beszélünk, amelyeknek vannak olyan minimális kognitív képességei, amely lehetővé teszi számunkra, hogy legyenek érzéseik. Tehát kell bizonyos agy funkció ahhoz, hogy érző lénynek tekintsük az állatokat. Eh, és hogy beszélhessünk az örömről, a fájdalomról, eh, a félelemről. Az, hogy melyik faj eh, érző lény, az egy érzékeny kérdés. Jelen pillanatban jobban védjük az érző lényeket, mint a nem érző lényeket. Annál is kezdhetnénk persze, hogy, ki, hogy az emberek közül ki az, aki lény és ki az, aki nem. Hogyha egy megtermékenyített emberi petét tekintünk, és az magzattá fejlődik, E, és az édesanyám belül fejlődik, majd megszületik sesemőként, egy adott pillanatban ez a személy e, elkezd e, rendelkezni az érző lények karakterisztikájával, viszont vannak olyan emberi lények, amelyek nem elég fejlettek az, hogy érzéseik legyenek, félelmük vagy fájdalmuk. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akiknek nincsenek agyfunkciói, agysérültek, de élnek, lehet, hogy ők nem képesek fájdalmat érezni sem, nem tekinthetőek lénynek. Tehát ez önmagában is elég problémás. A tudományos bizonyítékok egyelőre azt mutatják, hogy a madarak, a kétértőek, a halak, az emlősök és bizonyos gerinctelen állatok lények, itt a, a, a szépiákról, tintahalakról, rákokról, polipokról beszélünk a gerinctelen állatok között, amelyek érzőlénynek tekinthetőek. Van egy másik kifejezés is, az pedig az életminőség. Az életminőség általában a jólétet jelenti, ugyanazt jelenti, mint a jólét, annyi különbséggel, hogy a életminőséget általában olyan élőlényekre használjuk, amelyek hosszú életet élnek. Például az ember, például hosszú távú kifejezés, tehát mondjuk ha az ember elvágja az ujját, akkor az igazándiból az életminőséget nem befolyásolja, a jólétét ideiglenesen befolyásolja. Tehát alapvetően az emberek esetében a jólét és az egészség ugyanezt jelenti, mint az állatok esetében a jólét és az egészség. A kettő között nincs különbség. És jelen pillanatban az, hogy tehát most pontosan úgy gondolkozunk, hogy a jólét és az egészség ugyanezt jelenti az ember és minden más állat esetében is hogyha egy egyénnek a, a jóléte rossz, akkor az fokozza a betegség iránti érzékenységét. Ez egy jólét erősítésével, javításával általában csökkenteni tudjuk a betegséget. Hogyha az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát vizsgáljuk újra, akkor ennek a megelőzése nagyon fontos az állat jólét szempontjából, ugyanakkor, hogyha az állatok jóléte javul, és jobb lesz az állatok immunrendszere, akkor ezzel csökkentjük a, a, a, ezeknek a szeretnek a használatát is, tehát olyan farmokon, olyan gazdaságokban, ahol kevés, az állatok jóléte biztosított, ott kevesebb antibiotikumot használnak, és ez mindenkinek jó. Egy másik hasonló fogalom az eutanázia. Ezt a kifejezést is ugyanolyan értelembe kellene használni az emberek és a nem emberi állatok között, az eutanázia azt jelenti, hogy egy egyént, egy egyedet e, ember, humánus módon megfosztunk az életétől azért, hogy ezzel az ő jólétét úgymond javítsuk. Tehát nem azért ölünk meg egy állatot, hogy ez nekünk jó legyen, hanem mondjuk azért adhatunk el egy állatot, mert beteg. Hogyha egy, ha az ember le akar mondani egy kis állatról, mert nincs már rá szüksége, és ezért eladhatja, akkor ez a saját érdekei szolgálja. Ellenben, hogyha gyógyítatlanul beteg és szenved a, a, a kis házi kedvenc, akkor az eladhatása nem a gazdájának az érdekeit szolgálja, hanem az állatét. Ilyen esetben nevezhetjük csak eutanáziának. Ugye a érdekes kérdés, hogyha az ember azt mondja, hogy 20 ezer csirkén vagy 20 ezer tyúkon van, akkor, akkor állományként, populációként gondol rájuk, hogy ha mindegyikre egyénként gondol, akkor valószínűleg sokkal jobban fog velük bánni. Nos, az állatok több száz milliója tapasztalta meg, hogy az életkörülményei javulnak az Európai Uniós jogalkotás eredményeként, de a világ más részein is fejlődött az állatjólét, nem csak az Európai Unióban, és ennek is az Európai Uniós jogalkotás volt az a kiváltó oka. Tehát az jogalkotásnak az Európai Unión kívüli jogalkotás nagyon gyakran másolt az Európai Uniós jogalkotást, és az Európai Unió által előállított, az EFSA által előállított tudományos eredményeket használták fel, ezekre támaszkodtak például említhetném a sertés, a kocák jólétével kapcsolatos Európai Uniós kutatásokat, amelyet a világ számos részét részén felhasználták és betiltották az embertelen kocatartási módokat. Tehát az Európai Uniós jogalkotásnak nagyon sok pozitív hatása volt a világban, és ez egy sikertörténet, ami nem jelenti azt, hogy minden tökéletes lenne, de nagyon értékes, nagyon értékes az a kihatás, amelyet az EU-s jogalkotásnak, jogalkotásnak tulajdoníthatunk, és az Európai Unió imidzse jelentős mértékben javult világszerte. Sokkal inkább civilizált társadalomnak tekintik az Európai Uniót ennek alapján is, ennek fényében is. Nos, az egyik változás, ami lehetővé tette az új jogalkotást az állatjólét terén, és ami lehetővé tette a közösség számára az, hogy követelésekkel lépjen elő, az az, hogy egyre többet ismerünk, többet tudunk az állatok működéséről E, és hogy az egész egészség e, jóléti rendszer hogyan e, működik. Az Európai Uniós kutatások, oktatási programok ezt még tovább vitték, és ezeket a rendszereket, ezeket a oktatási, képzési, kutatási mechanizmusokat is úgymond másolták világszerte, ezt exportál az Európai Unió, de nagyon világos az Európai Unió fölméréseiből az, hogy az Európai Unió polgárait valóban foglalkoztatja jelentős mértékben az állatjólét, és különösen e, igaz ez, e, pontosabban ez igaz mind a két esetben akkor is, hogyha az Európai Unión belüli állatokról van szó, és az Európai Unión kívüli állatokról van szó. És ez az, az hogy ez mennyire fontos téma, az tulajdonképpen az elmúlt húsz évben egyre fokozatosabb, egy, e, fokozatosan alakult ki, és egyre fontosabbá vált ez a téma. Mindennek az alapja a tudományos kutatások eredménye, például az EFSA jelentések, másrészt pedig az Euróbarométer jellegű felmérések Például ö, említhetném a, a, a ö, fiatal fókák lemészárlásának ügyét, amelyet betiltott az Európai Unió, mert bebizonyosodott tudományos alapon, hogy ez embertelen módszer volt. Az, a FAO azt mondja, hogy az állat jólét potenciálisan képes arra, hogy hasznot hozzon az állati termék előállítóknak, ugyanúgy, mint az állatoknak. Az Állategészségügyi Világszervezet javaslatai eh, sok területre kiterjednek az állatjólét terén, és ezeket 185 ország írta már alá, úgyhogy ennek is világszintű kiadása van az OECD-nek is vannak politikája az állatjóléttel kapcsolatban, a nemzetközi pénzügyi együttműködés, eh, amely a Világbank keretében belül működik, ugyancsak eh, kifejtette ezt az álláspontját, hogy az állatjólét az nem csak a fogyasztók elvárásait elégíti ki, hanem, hanem üzleti lehetőségeket teremt, ha javul az állatjólét, akkor ennek pozitív gazdasági kihatásai vannak a termelők, kereskedők életében is. Az állatjóléti politikák és jogalkotás területén, ha az ember világ elsőként tesz meg egy lépést, akkor nagyon nagy befolyása van arra, hogy milyen irányba haladjon a világ. Az Európai Unió vágóhidakra vonatkozó jogalkotása például az állatok kábítására és kezelésre vonatkozó eljárásokat megváltoztatta nem csak az Európai Unióban, hanem világszerte, hiszen nagyon sok olyan cég van, amely az Európai Unión kívülről szállít állatokat az Európai Unióban, és a világszerte megnézzük a, a, azt, hogy hogyan működik mondjuk Kínában a vágóhíd, e, nagyon sok vágóhídon Európai Uniós, e, e, nagyon sok olyan technológiát használnak, amelyet az Európai Unióban állítottak elő és exportáltak Kínába. Nem tudom ennek a mértékét, de sok helyen lehet látni ilyeneket. Beszélhetünk például a sertés, borjú, illetve tojás termelő tyúkok tartására vonatkozó rendszereket is vannak lehetőségek magának a terméknek az eladására is, hiszen lehetnek, vannak olyan termékek, amelyek nél az állatok kifejezetten magas jólétben éltek, és emiatt a bevők hajlandóak többet fizetni a termékért. Hogyha megint a világkereskedelmi szervezetre térünk vissza, az nem az úgy határozott a WTO, hogy állatjóléti okokból nem lehet korlátozni az importot például. Ezt sok kritikát kapott, az Európai Unióhez képest úgy döntött, hogy fóka eredeti termékeket nem lehet Európába behozni, például kanadai sodródó jégen bunkóval agyonvert fókákat nem lehet behozni Európába, de ez igaz akkor is, ha, ha tűzhegyérrel lövik le a fókákat, mert egy mozgó hajóról egy sodrodó jégtáblán utazó fokát eltalálni nem kifejezetten úgymond tiszta lövés. Tehát jó tudományos eredmények álltak rendelkezésre az EFSA jelentésben arra, hogy a fókák leülésének módszere az nem mindig humánus. Az Eurobarométer fölmérések azt mutatták, hogy az Európai Uniós polgárok úgy gondolták, hogy nem észszerű egy állatot piacra engedni akkor, hogyha a, mondjuk a fóka bőrt egy még tudatánál lévő állatról rángatják le, élve megnyúzva azt. Ezt bemutatták a WTO-nak, és egy morális problémaként prezentálták, ami kifejezetten kihatott a WTO álláspontjára, és gyakorlatilag a közmorálba ütköző gyakorlatok is most már felhasználhatóak importkorlátozást célzó, vagy a termékek mozgását célzó mm, korlátozások indoklásaként. Ez nagy előrelépés. Beszéltünk persze a kereskedelemmel kapcsolatos törvényekről. Az amsterdami megállapodás, a Lisszaboni megállapodás ugye érzőlényként hivatkozik az állatokra, amelyeket felhasználunk, ezért a jogalkotás sehol nem hivatkoztat az állatokra, csak mint tulajdonra vagy tárgyakra. De még azért vannak Európai Uniós joganyagok, amelyek továbbra is tárgyként hivatkoznak az állatokra. Például a tudományos célokra használt állatok esetében a joganyag azt mondja, hogy olyan intrinzikus belső saját önálló érték van az állatoknak, amelyeket figyelembe kell venni, és ezeket a találatokat mindig eh, érző lényként kell kezelni. Ez egy jó példa arra, ahol a szöveg egyértelműen utal az érző lény státuszra, máshol azonban nincs. Például a kanadai CETA megállapodásban eh, eh, egyáltalán nincs ilyen megfogalmazás. Néhány esetben az jólétet is bele kell vonni az általánosabb kereskedelmi megállapodásokból. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a jogalkotás nyelvezete milyen, és hogy megfelelő módon használjuk a szavakat. Tehát a 98-59-es irányelv azt mondja, hogy az állat jólétet garantálni kell, de a jó állat jólétet kell garantálni. Ez a megfelelő kifejezés. Ezen kívül a szükségletekre is utalni kell, és a szükséglet pedig egy biológiai és nem fiziológiai dolog. Tehát itt a szövegezésben van, amit javítani is lehet. Nézzük meg, hogy mik a lényeges problémák az állatjóli tekintetében a világban és az Európai Unióban. Ha megnézzük például az Európában tartott állatokat, akkor igazából a csirke 4000 milliós számmal a legelterjedtebb, utána a hal, a pisztráng és a lazac, ezen kívül tojó, tyúkok, ezen kívül nyulak, kacsák, macskák, pulyka, kutya, juh. Tehát ezek mezőgazdasági célra tartott állatok, tehát a kutyák és a macskák azok lejjebb vannak, aztán itt vannak a laborban tartott állatok, tehát nem azt mondom, hogy nem fontosak, de nincsenek olyan nagy számban jelen. Tehát, hogyha van egy jóléti probléma, akkor a nagyszámban meglévő állatokra vonatkozik, tehát a csirkékre, a baromfira vagy a halra például jobban, mint a kutyákra. Van európai jogszabály, például a tudományos célokra tartott állatok tekintetében, a levágandó állatok tekintetében, és vannak törvények, amelyek foglalkoznak olyan fajokkal, mint amelyeket hús termelés vagy tojás termelés tekintetében tartanak. Tehát itt a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik, kilencedik, tizen egyedik eh, legelterjedtebb állatokat nem fedi le a, nem fedik le jogszabályok. Tehát, tehát igazából a, a szállítás eh, és a levágás szabályzott jogilag azonban például hogy hogyan tartják őket, az nem. Tehát igazából az állatok élet minőségét tekintve nincsenek jogszabályok. És eh, igazából eléggé, és ha van is jogszabály, akkor mondjuk úgy, hogy korlátozott a hatály. Mik a legnagyobb problémák? Tehát a legnagyobb problémák például a broiler csirkéket eh, érintik, a második helyen álló állatok, tehát például a tejelő, marhák, és őket nem érinti a törvény. Tehát eh, például itt van például a mastitis vagy elé egyéb eh, betegségek, és eh, igazából 20-30%-et érintik a problémák. Tehát nagyon komoly problémák érintik ezeket az állatokat is, tehát például a tejelő állatoknak. És ebben az esetben látjuk a leg több problémát. És ezen a téren nincsenek jogszabályok. Tehát van egy állatjólétre vonatkozó törvény, de a legtöbb európai polgár elfogadhatatlannak tartja azt, hogy 300 millió állat, tehát a pisztráng, lazac, a kutyák, macskák, tejlőmarhák nem szerepelnek az európai jogszabályokban. Tehát vannak olyan fajok, ahol vannak jogszabályok, vannak olyanok, ahol nincsenek. Tehát bizonyos tagállamokban védik az állatokat a törvények, máshol nem. És az Európai Unión kívül is vannak ilyenek, de hát van, aki ezen csak mosolyog. Tehát, hogyha lenne egy állat jóléti európai törvény, az tényleg védené az állatokat. És ebben lehetnének fejezetek, vagy lehetnének konkrét irányelvek, rendeletek a leglényegesebb fajok tekintetében. Igenis, utalni kell az állatok jólétére és érzékenységére olyan törvényekben, amelyek általában nem az állatokról szólnak, de valamennyire vonatkoznak az állatokra is. Tehát nézzük meg, hogy a jövőben milyen lépésekre van szükség. Az állati jóléttel foglalkozó oktatás is nagyon fontos terület. És nem kérdéses az, hogy a leglényegesebb csatorna az internet. Az Európai Unió pedig képes arra, hogy az interneten információkat juttasson el a polgárokhoz. Az egyik Európai Unió által finanszírozott projekt az állatjólétel foglalkozott. És a lényeg az volt, hogy felállítottak egy internetes oldalt, amelyen oktatták az állatjóléttel kapcsolatos ismereteket. Azonban ezt nem folytatták. És szerintem az ilyesmit igenis folytatni kell, legyen forrás az Európai Unióban a jó minőségű tudományos információk terjesztésére. És ismétlem, hogy nagyon lényeges az, hogy bárki hozzáférhessen az állatok jólétéről szóló oktatáshoz, akit érdekel. Természetesen olyan információk keringenek a neten, amelyek nem tudományosak, tehát néha hasznosak, azonban nem feltétlenül pártatlanok. A jelenlegi állatjóléti politika, mint például a BTFS tanfolyamok, azok nagyon értékesek, és ezeket mindenképpen folytatni kell. És nagyon áldásos, hatásuk van az információ terjesztésre. De még mindig olyan helyzetben vagyunk, hogy sokkal több mutató kell az állatjólét tekintetében speciális területeken. Tehát a tudományos kutatásokra szükség van. Szükség van további tanulmányokra, amelyeket használunk, és nagyon fontos az, hogy az állatjólétre vonatkozó mutatókat megfelelő módon alkalmazzuk és ezeket használhatják az egyes termelők, farmerek is. Ezen kívül arra is szükség van, hogy többet tudjunk meg arról, hogy hogyan kombinálhatjuk az állatjólétet egyéb tényezőkkel. Tehát nagyon fontos az, hogy a dolgokat holisztikusan lássuk. Tehát ebben a tekintetben is kutatásra van szükség a információcsere, illetve az ellenőrzések a tagállamokban roppant fontos szerepet játszhatnak, és ilyenek eh, már vannak. Nagyon értékesek ezek az ellenőrzések, és folytatni kell őket. De úgy gondolom, hogy a jelen jogszabályok eh, végrehajtása nem helyettesíti a szükséges, még meghozandó jogszabályokat, hiszen nem oldják meg a problémákat. Nagyon sok eh, a kiskapu, a fokhíj, és hogyha nincsenek jogszabályok, akkor nincs mit végrehajtani. Tehát nagyon sok Európai Unióban tartott állatra nem vonatkoznak jogszabályok. És van egy jelentés, és ennek a szíme, igazából egy hirdetés, egy könyvet reklámozom, reklámozok, amit én írtam, és most ezzel szeretném megköszönni a politikai főosztálynak, hogy segített nekem, hogy létrehozhassam ezt a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Professor, thank you indeed. Köszönöm szépen. Szeretném elárulni önnek, hogy az én eredeti foglalkozásom biokémikus. Tehát nagyon közel állok ahhoz a gondolatvilághoz, amiről ön beszélt, nagyon érdekes volt az előadás, köszönöm szépen, és gondolom mindannyiunk számára tanulságos is. Azt akarom megkérdezni, hogy a kollégák közül ki óhajt kérdést feltenni, vagy hozzászólni. Question? Please. E- ekkor parancsoljon. Jó, Hazikap asszony? Oké, okay, rend. Gentlemen. Oké, okay, absolutely, absolutely. Akkor a hölgyek kezdik. <laughs> Madovázokat. Thank you. Well, uh, that's, that's, that's new to me, that we are... Köszönöm. Uh, ez újdonság, uh, hogy uh, kis harc van azért, hogy kikérdezzen először. Nos, nem gyakran fordul elő hogy tülekedés van a kérdezés jogáért. Ez a, pár, ez a parlament egyébként leggyakrabban az emberekkel foglalkozik, azon belül is a nyugati emberekkel, és azon belül is az emberek pénzével, és éppen ezért hasznos, hogy itt most az állatok jólétéről volt szó egy órán keresztül, és ezt gyakrabban kéne csinálni, és azt gondolom, hogy új eh, jogszabályokra van szükség az állatjólét területén, mert megérdemlik az állatok. Eh, két kérdésem van Brum professzorhoz, és eh, köszönöm a petíciós bizottságnak, hogy napirendre vette ezt a fontos kérdést, illetve Brum professzornak köszönöm, hogy megírta ezt a tanulmányt. Az Európai Állatjogi állati jóléti helyzetről. Nos, jelenleg Európa azt állítja magáról, ugye, hogy a legmagasabb szintű állatjóléti szabályok itt vannak hatályban, miközben tudjuk, hogy eh, ipari méretekben tenyésztik az állatokat rossz körülmények között, leraboljuk az óceánt, iszonyatos dolgokat csinálunk az állatokkal. Olyanra is volt példa, hogy szamarakat dobtak le Eh, épület tetejéről. Eh, én azt hittem, hogy eh, a bikák meggyújtása a legdurvább dolog, amit Európában elkövettek, de, de vannak még durvább dolgok, és mindig megdöbbent, hogy milyen kegyetlenségekre képes az ember az állatokkal szemben valójában moratórium van az új jogszabályokra állatjog, állatjólét területén. Professzor úr, ön mit gondol amennyiben ez a moratórium több évig fennmarad, akkor eh, ön szerint más országok mm, le, le fognak-e minket hagyni? És ők lesznek esetleg eh, az állatjólét eh, bajnokai. Én itt ilyen országokra gondolok, akár mint Brazília, Kína vagy India. Hogyan mondhatjuk később majd azt, hogy nekünk van a legmagasabb állatjóléti standardunk az egész világon? Egy másik kérdés pedig, amikor ön a, elkezdte az előadását, akkor beszélt arról, hogy mit nevezzünk fenntarthatónak vagy nem fenntarthatónak, illetve hogy a fair trade az azt is jelenti, hogy a termelők méltó jövedelmet tudjanak élvezni a, a termékek után. Itt a szupermarketekben viszont azt látjuk, és nem is kell messze elmenni, itt a Plus Luxemburgon, azt látjuk, hogy egy liter tej az bizony mondjuk, mit tudom én, 40 centér elérhető. Tehát nem tudom, hogy a, az a fenntarthatósága esetleg kiterjesztendő-e a nem annyira szegény országokra, hogy itt Európában a saját gazdáink is fair trade ellátásban részesüljenek, mert ugye a, 29 centes literenkénti felvásárlási ár a tejnél az nem tűnik tisztességes. Tudjuk a kérdéseket ekkor. Ja, <clears throat> ich spreche auf Deutsch. Németül beszélek, anyanyelvemen. Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni Brum professzornak ezt a kiváló tanulmányt, ezt a kiváló előadást, de szeretnék köszönetet mondani a petíciós bizottságnak is, hogy ilyen nagy figyelmet szentel az állatvédelemnek. Az egyetlen dolog a tanulmányban, amit kritizálni szeretnék, a záró megjegyzések voltak. Természetesen Brum professzor, az Európai Unió haladást ért el az állatvédelem bizonyos tekintetében. De az óriási állati szenvedés tekintetében igazából csak marginálisnak tekinthetők ezek a lépések, hiszen az Európai Unióban rengeteg eh, csirkét legyilkolnak csak azért, mert hímneműek és a hímnemű csirkéknek nincsen tojása. És azt mondják, hogy ez szükséges, hogy ledarálják ezeket a kis csirkéket. 55 millió kis csirkét darálnak le Németországban. És nézzük meg, hogy például a, a malacokat hogy tartják, hogyan szállítják az állatokat, hogyan vágják le az állatokat érzéstelenítés nélkül. Tehát itt katasztrófáról is lehet beszélni, tehát igazából botrányos. És a nyúltartás tekintetében az Európai Parlament múlt héten döntött. Tehát így az elmúlt 60 évben, hogyha belegondolunk, hogy hány törvényt alkottunk az állatvédelem tekintetében, 60 év, gondoljunk bele, 60 év és nagybetűvel írva igazából egy eh, a négyes lapra ráfér, hogy mit jogalkottunk. És nézzük meg, hogy más területeken mennyi jogalkotás van, köteteket tölt meg. El kell mondanom, hogy eh, már a verbek is azt csirpelik a tetőről, hogy ez a bizottság egyáltalán nem érdekelt abban, hogy állatvédelmi törvényeket hozzon és Juncker úr és Timmermans úr hivatalosan is kijelentette, hogy eh, az ő uralmuk alatt nem lesz új állatvédelmi jogszabály. És itt van egy kiáltó példa, sokkolt. És eh, az EU, Brum professzor elmondta, hogy nagyon sok olyan faj van, amelyet figyelembe se vesznek a jogszabályok. Az Európai Unióban 330 millió nyúl van, amelyet tenyésztenek és levágnak. És a 33 millió 99 százaléka pedig szűk drótketrecben él. És ez nagyon kemény sérülésekkel jár az állatok számára. Tehát a nyúltartás Európában igazából a legszörnyebb legalizált állatkínzás. Az Európai Parlament múlt héten óriási többséggel a saját kezdeményezésű jelentésemre reagált, és azt mondta, hogy itt javítást szeretnénk elérni. Azt szeretnénk elérni, hogy legyen törvény. Egy olyan állatfaj tekintetében, amelyre 60 évig nem figyeltek. Hölgyeim és uraim, akkor kérdezzék meg, hogy mit csinál a bizottság? a szavazás előtt mit csinált? A bizottság közölte, hogy itt a szubszidiaritás elve érvényesül, semmi közünk hozzá a tagállamok dolga ez, azon tagállamok dolga, ahol a nagy nyúltenyésztők laknak. És van az állatjóléti platform, és azt mondta a biztosasszony, hogy ha a érintettek, érdekeltek, akkor esetleg szót a dologról. Tudják? Tehát, hogyha az állatvédelem szót a számba veszem, és az Európai Unióban ezt megemlítem, akkor ez egy botrány, ez egy politikai csőd. Tehát egyrészt ott van az állatvédelem, másrészt ott vannak a gazdasági érdekek. És igazából mindig eh, feláldozzák az állatjólétet a gazdasági érdekek oltárán. Sajnos a néppárt is a bizottság eh, pártját fogja. Számomra ez nagyon furcsa, hogy a néppárt a saját kezdeményezésű jelentésem ellen volt, és igazából ennek ugyanaz volt a szövege, mint amit a biztos asszony mondott. Tehát nincsenek törvények, nincsenek jogszabályok, és a jövőben pedig egyszerűen politikai akaratra van szükség az állatvédelmi érdekében, akkor történhet valami. Akkor közelebb kerülünk a polgárokhoz. És a 442-es megkérdezés meg is mutatta, hogy az európaiak több állatvédelmet akarnak. És a bizottságnak igen is kötelezettsége van, felelőssége van. Ezért van az Európai Unió. Ezért választottak meg minket ide képviselőként, vagy csak színházat játszunk. Az úgynevezett demokrácia címszava alatt, ami nem is igazából demokrácia. Tehát ez egy lakmuszteszt. Hogy mennyire polgár közeli ez az Európai Unió, amelyet eh, nagyon sokat kritizálnak. Tehát, hogy eh, jobban hallgatunk a polgárokra, több állatvédelmet, hozunk létre, és ennek köze van az erkölcshöz is. Tehát alkotunk több jogszabályt az állatok érdekében, vagy úgy viselkedünk, mint az elmúlt 60 évben. Köszönöm. De még egy kérdésem van természetesen. A kérdésem, Brum professzor tényleg azt hiszi, hogy a bizottság a kiváló tanulmányának az eredményeit figyelembe veszi majd a jövőbeli döntéseinél? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Péter Jár, parancsolj Péter. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Gute Einführung in das Thema nochmal. Eck kolléga nagyon jó bevezetést adott, és és hát igazából nem a tudósokhoz intéz a kérdését, a politikusokhoz, ér, ér, politikusokhoz és hát igazából az állatjólét, gazdasági érdekek, végrehajthatóság, társadalmi konszenzus, ezek képezik a politika talaját. És a nyúltartásra vonatkozó jogszabályokat pozitívan is értelmezhetjük. Hiszen óriási többséggel sikerült megszavazni, tehát igenis van lehetőség javítani. De most nem akarom tovább bonyolítani a dolgokat. Tehát miért fogadják el olyan kevéssé az Európai Uniót? Véleményem szerint az Európai Unió nagyon sok dologba beleavatkozik, ami a polgárok életét illeti, és egy kicsit több visszafogottságra van szükség a bizottság részéről is és ezt figyelembe kell venni. És a nyúltartás tekintetében van egy észak-déli konfliktus, és ez elég kemény. Tehát igazából határokat is lehet húzni. De a téma napirenden marad, és most a kérdésem a tudományhoz. Kezdjük egy megállapítással. Tehát egyszerűen ezt a tanulmányt nem szabad fiókba tenni, hanem igenis be kell mutatni a mezőgazdasági bizottságnak, és Brum professzor nagyon fontos a politikusok számára, hogy rövidített változatban adta elő, hogy mit tart fontosnak, és ezt természetesen még meg kell vitatni. És az állatjólét tekintetében ezt el akarom mondani, hogy egy társadalmi vita zajlik. És Ek úr számára ez túl kevés, de ha visszanézünk, akkor úgy 30-40 évvel korábban is foglalkozunk ezzel, is azért azzal összehasonlítva haladást értünk el, még emlékszem az NDK-ban, hogy tartottak állatokat, hát azért ahhoz képest ma haladást értünk el. A kérdésem, professzor úr. Van olyan tudományos definíció, hogy mi az állat jólét? Tehát tudományosan definiálták már? Tehát van egy tény alapunk, de néha az emberi érzelmeken alapul az, hogy mit tartunk mi állati jólétnek, és lehet, hogy a tudománynak más definíciója van. Hogyan látja például a hobbi állatok tartását? Hát nagyon sok állatra nem vonatkozik a törvény, mert házi, tehát a kedvencek. És nem tudom, hogy vannak-e például a hobbi állatok tekintetében is tudományos kutatások. A következő kérdésem, és most a mi stratégiánk a járványok elleni fellépés érdekében, tehát hogy megölünk állatokat, hogy ne terjedjenek a járványok ez megfelel az állatjólétnek az önfogalmai szerint, vagy nem? Tehát a járványok megelőzés érdekében állatokat ölünk le. Lát, lát összefüggést? A következő kérdésem. Lát összefüggést? A állomány mérete, tehát hogy hány állatot tartanak mondjuk egy istálóban, és hogy ott a jólét veszélyeztetve van? Tehát lát-e összefüggéseket az állomány mérete és az állatjólét között? Köszönöm, és örülök, hogyha a tudósok, a politikusoknak rövid összefoglalt választ adnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Evi asszony, parancsoljon. Grazie, Presidente. Anche io voglio ringraziare il... Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm Brum professzornak a kutatást, illetve a tanulmányt. Szerintem fontos, hogy eh, a csatáknak újabb és újabb lendületet adjunk. Eh, mert ahogy Ek eh, úr is mondta, és abszolút támogatom azt, amit mondott, gyakorlatilag az utolsó szóig, és most azt látjuk, ahogy ő is mondta, hogy totális tétlenség van az intézmények részéről, nem akarják javítani az állatjólétet, nem akarnak újabb jogszabályokat hozni, ez pedig tény. Tehát köszönöm még egyszer a tanulmányt, mert én úgy gondolom, és azt remélem, hogy ez lendületet adhat a, a tettekhez, mert szükséges még további lépéseket tenni. Ebben a bizottságban is túl gyakran látjuk azt, hogy lezárunk állatjóléti kérdéseket, petíciókat, megoldás nélkül igazándiból. A közelmúltban is elutasítottunk néhány petíciót, amelyek bizonyos állat tartási körülményekről szóltak, E, illetve azokhoz e, rendelt pénzekről. E, itt alapvetően arról van szó, hogy az európai polgárok finanszírozták volna az állattartási tevékenységek javítását. Eh, a chiudere questa petizione, quindi non darne seguito neanche Tehát szükségünk van nyitottnak lenni ezekre a petíciókra, nem lezárni őket eh, különösebb eh, vizsgálat nélkül. Komolyan ez engem zavarba is ejt, és kicsit kínosnak érzem. Hogyha a eh, bálnavadászatról van szó, vagy megint csak el akarjuk, ugye el akarjuk ezt terelgetni, hessegetni, hogy ne kelljen beszélni róla, nem is, lá, ne is lássuk. Ez a, ez a tanulmány megint csak rámutathat az ezen a területen végzett tevékenységünkre. Vannak frakciók, amelyek hajlandóak ezt a témát vinni, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ez egy prioritása kell, hogy legyen, és ahogy Eck professzor is mondta, ez egy hitelességi válság része szintén. Eleve van egy hitelességi válság, az európai polgárok gyakran felteszik a kérdést, illetve követelik azt, hogy változzon meg a kultúrája az Európai Uniónak. Az európai intézmények pedig süket, süket fülekkel Eh, fogadják ezeket a, a kéréseket. Egy kérdésem van, ön beszélt arról, hogy a VTO-n belül van lehetőség arra, hogy eh, hogy a közrendre, közerkölcsre eh, hivatkozva betiltsanak bizonyos termékeket gyakorlatilag. tehát állati eredetű termékeket, amelyek kor, az állat megengedhetetlen szenvedésnek van kitéve. Van-e lehetőség arra, hogy ezeket a tilalmakat tényleg kiterjesszük, tehát a következő plenáris ülésen is lesz Strasbourgban szó a pálmaolajról. Ugye Dél-Kelet-Ázsiában és Brazíliában, Afrikában állítják elő a pálmaolajat, és látjuk, hogy milyen környezeti károkkal jár ez a tevékenység. És látjuk, hogy ez fajokat veszélyeztet ezeken a területeken. Eh, van egy vörös lista ugye a különösen veszélyeztetett állatokról, amit egy speciális eh, intézmény vezet. Ez a, ez a piros lista, ez a vörös lista tartalmazza azokat a fajokat, amelyek tény, amelyeket tényleg a kihalás közvetlen veszélye fenyeget tehát ilyen jellegű, ilyen jellegű termék betiltásokat esetleg ugyanezzel a hivatkozással, tehát közerkölcs nemzetközi szervezeteknél ön szerint ez járható út -e? annak érdekében, hogy jobb eredményeket érjünk el az állati jólét területén. Parancsoljon! Thank you very much for Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is úgy gondolom jelen pillanatban az a helyzet, hogy az Európai Unió világvezető ezen a téren. Legalábbis sok olyan tér, terület van, ahol vezetők vagyunk, vezetők vagyunk világszinten és mivel eh, együtt össze tudtunk ülni eh, különböző országokból, ezért, eh, ezért eredményeket tudunk elérni. Tehát úgy gondolom, hogy valóban vezetők vagyunk világszinten jólétben, de az is igaz, hogy ha a következő öt éven belül nem teszünk semmit, akkor más országok meg fognak előzni bennünket, hiszen más országokban is legalább fél tucat ország hozott nemrégiben új törvényeket, említhetnénk Brazíliát, Brazília is számos jogalkotási például a, a, a, a, például a, a, a tengerparti környezetvédelem tekintetén ben már messze az EU előtt járnak, úgyhogy elveszíthetjük ezt a vezető szerepet. Említhetném Új-Zélandot például, ők is előzésre készülnek, és gyakorlatilag elveszíthetjük a elveszíthetjük a vezető szerepünket. Nagyon fontos az oktatás fejlesztése, ez hasznos, azonban kevesebb lesz a kiadásunk, hogyha új területeken nem fogadunk el szabályozást. Ami a méltányos kereskedelmet illeti, úgy gondolom, hogy a világ legszegényebb országaiban a legszegényebb embereket kell támogatnunk, amikor vásárolunk valamit de egyetértek önnel abban, hogy támogatnunk kell az európai gazdálkodókat is, annak érdekében, hogy méltányos üzletet köthessenek például a tej tekintetében, hiszen nehezen tudják a tejelőmarhák jólétét javítani, hogyha rájuk tenyerelnek, rájuk térdelnek azok, akik fölvásárolják a tejet. Hogyha a szupermarketek direkt olcsón adják el a tejet azért, hogy az emberek bemenjenek a boltba, akkor ennek az árát nem a tejtermelőknek kéne megfizetni. Tehát igen, nagy gazdasági erejük van ezeknek a ö, ö, keres, kiskereskedelmi láncoknak. Ö, ön azt veti föl, olyan, olyan problémát vet föl, ahol, ahol ö, azt látjuk, hogy nincs elég jogalkotás a tejtermelés területén és a, a, úgymond a jogalkotás nem reagál arra a problémára, hogy itt a kiskereskedelmi láncok nyomják le a tej árat. Tehát nem lenne szabad a saját termelőinknek kárt okozni azért, hogy a kereskedelmi cég kiskereskedő alacsony áron tudja eladni a tejet, hogy becsebítse az embereket, a fogyasztókat. Itt meg kéne fontolni, hogy legyen vagy ne legyen jogalkotás. A következő felvetéssel kapcsolatban egyetértek, volt előrelépés, lehetne több is, egyetértek, és én több előrelépést szeretnék látni, és úgy gondolom, hogy ez tökéletesen lehetséges is, hogy előrelépjünk sok területen ha szeretnénk az, az szerint lépni, amit a fogyasztók elvárnak, akkor, akkor bizony van tér a mozgásra. Nagyon sok ha megkérdezik a fogyasztókat, hogy változtassunk-e a törvényen annak érdekében, hogy megvédjük az állatokat és megelőzzük a, a, a legrosszabb e, állattartási körülmények fennmaradását, tehát hogy ezek, ezeket felszámoljuk, akkor az emberek nagyon nagy többsége azt mondja, hogy igen, kellenek ilyen törvények. A csirkék bedarálása, nos, egy úgynevezett macerátorba teszik be a hímivarú csibéket, valóban életüket vesztik, és nem is hatékony dolog ez, és nyilván nagyon sok haláleset következik be. Állatjóléti szempontból viszont ez nem probléma, hiszen a legjobb csirke elpusztítási módszer az, az a macerátor, mert nagyon gyorsan elpusztulnak a, a, a, ezek a csibék a probléma tehát nem állatjóléti kérdés, hanem hatékonysági kérdés, és hogy úgy gondolom például, hogy nem kellene fialó ketrezben tartani a kocákat, és az ipar változtat is szépen lassan a eljárásain, mert tisztában vannak azzal, hogy a közvélemény hogyan áll ehhez hozzá a nyúljólét ugyancsak fontos probléma, eh, itt is valamit tenni kell. Eh, ön említette az állatjóléti platformot, és úgy gondolom, hogy mindig érdemes eh, sokat beszélni ezekről a kérdésekről, de az igazi kérdés az az, hogy mi lesz ennek az állatjóléti platformnak az eredménye, hogyha nincs új jogalkotás. Ha nincs új jogalkotás, akkor nem fog túlságosan nagy hatást gyakorolni a valós helyzetre ez a platform. Eh, és feltettek már ezt a kérdést, hogy a bizottság figyelme veszi jelentésemet. Nos, a bizottságban ülő barátaim eh, nagyon nagy örömmel olvasták ezt a jelentést, úgyhogy eh, igazándiból korlát meg van kötve a kezük a tekintetben, hogy mit tudnak tenni, vagy mit nem, hiszen magas szintű politikák irányítják Úgyhogy igazándiból nem gondolom, hogy azonnal minden meg fog változni, de remélem, hogy változni a dolgok, fognak a dolgok, főleg, hogyha a fogyasztók is akarják ezt. Aztán, ahogy ön is mondta, következő felvetésében a parlament nagy többségét többsége azt gondolja, hogy egy állati valami valamit tenni kell, a polgárok többsége is támogatja ezt, és úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a jelentést, amelyet készítettem, felhasználnák önök is, és más szakbizottságok, mondjuk az mezőgazdasági szakbizottság ahhoz, hogy lépjenek. Ami a tudományos eredményeket illeti, az állatjólét tudományos témakörében nagyon sok előrelépésre került sorozatok időben. Nagyon sok olyan kutató van, aki állatjóléttel foglalkozik, most már 3-4 ezer e, emberről beszéltünk kutatóról világszerte, és az kétségtelen, hogy ahogy a tudósok használják a nyelvet, az nem mindig tükröződik abban, ahogyan az emberek általában beszélnek erről a témáról. De úgy gondolom, hogy amikor mondjuk a szupermarketek normáiról van szó, annak tükröznie kell a tudományos eredményeket. Ami a kedvencként tartott állatokat illeti, ez nagyon érdekes, igazából nincs kutyamacska védelmi e, e, törvény, de az esetek e, többségében a háziállatokat jobban, jobban bánnak a kedvencekkel, mint a használatokkal. de vannak nyilván kivételek, és nincsen jogalkotás erre. Eleinte azt gondoltuk az Európai Unióban, hogy azokkal az állatokkal kell e, foglalkozunk először, amelyek nagy létszámban kerülnek kereskedelmi forgalomba ezeket terjed ki az állatvédelmi jogalkotás. A, a, a társként e, tartott e, e, kisállatok esetében nem erről van szó, és itt is lehet változtatni ugyanakkor, hogyha, ráadásul, hogyha lenne egy általános állatjóléti jogalkotás Európai Uniós szinten, az egyértelműen fölölölni nem csak a használatokat, amelyeket a tanyákon, farmokon, gazdaságban tartanak, hanem a házi kedvenceket is és úgy gondolom, hogy a bizottságon belül nagyon jó, vannak olyan emberek, akik küzdenek, harcolnak, harcolnak ezért, és átlátják, hogy milyen összefüggések vannak a, a, a, a helyes állattartás, az állatjólét és a, betegség megelőzés témaköré között, tehát valamilyen szinten folyik ez a munka, más tekintetben nem nagyon történik semmi. Néha például a betegségek kezelésével kapcsolatban olyan döntéseket hoznak, amelyek nem teljesen veszik figyelembe az állatjólétet, és ez fordítva is előfordulhat. Tehát erőst kívánatos, hogy ezeket a témákat kapcsoljuk össze. Az állat egészségügy nagyon fontos része az állat jólétnek, ahogy ezt elmondtam az adásomban is. Ön említette a, a, a, a birtok méretet. Nos, lehet nagy gazdaság, ahol nagyon jó az állatjólét, és lehet kis gazdaság, ahol jó, vagy ahol nem jó. Tehát nem egyértelmű az összefüggés Nyilván nagy gazdaságok esetében előfordulhat az, hogy megpróbálnak megúszni bizonyos szabályokat, kompromisszumokat kötnek, ugyanakkor alapvetően önmagában azzal, hogy egy gazdaság nagy méretű, az nem jelent önmagában problémát. Fontos, hogy odafigyeljünk, hogy ők is betartják a szabályokat. Végül a legutolsó fölvetés Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy össze kell kapcsolnunk az Európai Unió jobb kezét a bal kezével. Nem érdemes bizonyos ügyeket támogatni egyik zsebből, hogyha másik zsebből meg nem figyelünk oda arra, hogy ez megvalósul-e. Tehát fontos, hogy az iparág is betartsa a jogalkotási előírásokat, és hogyha mindez mondjuk ellenkez, összeütközik azzal, amit a közvélemény általában gondol, akkor, akkor, akkor is el kell gondolkozni. Nem szabad olyasmit támogatni, amit az emberek többsége elutasít. Tehát ezzel persze nem találtam a spanyol viaszkot, ahogy szokták mondani, a, Európai Uniós aktusokat össze kell egymással hangolni különösen a közvélemény szemében nagyon összefüggenek ezek a dolgok, és fenntartható rendszereket szeretnének látni. Azt szeretnék, hogy lenne természetvédelem, lenne állatjólét, eh, szeretnék, hogyha nem eh, rombolnák a környezetet. Eh, mindezt egyszerre akarják az emberek, ami azt jelenti, hogy meg kell fontolnunk, hogy az egész rendszer egészében, összességében hogy működik, akár legyen egy vegyi gyárról szó, akár legyen szó egy egy nagy gazdaság, mezőgazdasági nagy gazdaságról. Amikor az emberek a, vadonról beszélnek, a természetben állatokról, egy időben egy időben a környezetvédelemről beszéltek, és nem volt benne állatjólét, aztán máskor meg állatjólétről beszéltek, és nem volt természetvédelem egyáltalán a megfontolások között. Úgy gondolom, hogy ha vadon élő állatokról, a természetről beszélünk, vagy mondjuk a, a bána, bánák leüléséről, nos, erről én magam is írtam, tulajdonképpen itt most nem a fogságban élő bánafélékről, delfinekről beszélnek, de jelen pillanatban nem létezik olyan módszer, amivel a bánákat meg lehetne ölni humánus módon minden egyes bán, amelyet megölnek, az embertelen módon veszíti az életét, és itt nem csak a populáció fenntartásáról van szó, hanem minden egyes bána egyed embertelen haláláról is szó van, mert nincs emberséges technológia a bánák levadászására. Ugye a VTO elfogadta azt, hogy a közmorába ütköző lehet bizonyos állatokat érintő gyakorlat, ha nem engedjük meg például a batériás ketreces tyúktartást, akkor fontos, hogy ne is importáljunk olyan tyúkokat, amelyeknek a, a tojói e, az Európai Unión kívül ilyen ketrezben éltek. Hogy az Európai Uniós szabályoknak nem megfelelő sertéseket, sertéstartási módszereket látunk e, az Európai Unión kívül, akkor onnan nem szabad sertést importálni egyszerre egy irányba kell lépni több különböző területen. És amikor a WTO-t PTO keretén belül a FOKA prémről folyt a vita, akkor az Európai Unió részben azzal érvelt, hogy mi, termelünk, mi nem termelünk FOKA prémet, és nem is tiltjuk meg, nem is, nem is protekcionizmus tiltjuk meg, nem, nem az Európai Uniós fókaprém ipart védjük, nem, nincs ilyen tevékenység nálunk, hanem úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy morálisan nem helyes lemészárolni a fókákat embertelen módszerekkel. Ha olyan iparágakról beszélünk, amelyek az Európai Unióban belül is vannak, akkor egy kicsit más a helyzet, de világossá kell tenni, hogy ha az állat jólét egyértelműen a célja az intézkedéseknek, akkor ezt nem szabad úgy tekinteni, mintha ez egy protekcionista intézkedés lenne. Tehát több területen lehet így érvelni. Bizonyos területeket könnyebb előrelépni, máshol nehezebb. Tehát nyilván az a legkönnyebb, ahol az Európai Uniónak egyáltalán nincsen mondjuk forgaprém előállítási tevékenysége, ilyen területeken sokkal könnyebb jogalkotást elfogadni. De egyébként nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, felvetéseket, nagyon érdekesek voltak. Hölgyek és urak, szeretném bebizonyítani, hogy a Petíciós Bizottság elnöksége nagyon komolyan vesz minden fölvetést, ami ebben a bizottságban elhangzik. Kedves Ek úr, ha azt kérte volna tőle, hogy csodát, tőlünk, hogy csodát csináljunk, és váltsuk meg, változtassuk meg a világot, arra kértünk volna 24 órát. De azt a kérését, hogy az Európai Bizottság véleményét meghallgassuk, erről a dokumentumról azonnal teljesítjük. Tehát Denis Simoninnak adom meg most az Európai Bizottság részéről a szót. Parancsoljon! Merci, Monsieur le Président. Euh, d'abord, je tenais... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a témában elvégzett munkát, és én is hadd mondjam el, hogy 2014-ben volt már egy tanulmány a farokkurtításról ebből a bizottságban, E, és e, ezt követően az Európai Bizottság egy cselekvési tervet hajtott végre, és e, változtatta a jogszabályokat, és prioritásos célkitűzés, amely, amelyen kapcsolatban a munka jelenleg is zajlik. Tehát nekem nekem nincs különösebben felhatalmazásom a bizottságtól, hogy minősítsem ezt a tanulmányt. Személyesen én egy kitűnő tanulmánynak tartom. Eh, ahogy azt már többen is elmondták, eh, ami a konklúziókat, illetve a jövőbeni munkákat illeti. Én nem vagyok politikus, tehát ebben az értelemben nem tudok nyilatkozni a jövőre vonatkozóan, eh, de nem mondok el nagy titkot, akkor, amikor azt mondom, hogy nagy valószínűséggel nem lesz új jogszabály a közeljövőben. Eh, ennek ellenére eh, vannak eh, olyan konklúziók, amelyekkel kapcsolatban lehet további finom hangolásokat végezni, nagyon konkrét kérdésekben. Van például munka a BTSF-ben, e, aztán ami a tudományos alapot illeti, illetve az információ terjesztését, a tudományos információ terjesztését e, teljes mértékben osztjuk a tanulmány következtetéseit. E, a hivatalos ellenőrzésekről szóló rendelet elfogadásával eh, állatjóléti referencia központokat kell megnevezni, eh, és ez eh, meg is jelenik a, megjelenik a hivatalos újságban, tehát ez valószínűleg egybevág azzal, amit a tanulmányban kér a professzor úr, és ahogy mondom, valóban nem várható jogszabály, és ilyen kötelezettséget nem is vállalhatunk, elég kevéssé valószínű. A biztos azonban egy állatjóléti platformot létrehozott eh, január végén, és eh, ez június 6-án fog eh, összeülni legközelebb, és remélem, illetve annak vagyunk tudatában, hogy mindenki aktívan akar ebben részt venni és eredményeket elérni Mindenkit érint az jólét, ez nem csak az intézmények eh, dolga, hanem az összes eh, érintett eh, félé is. Én 15 éves tapasztalattal mondom, hogy ez a téma immár érett arra, hogy az állatvédelmi szervezetek, a, a tudósok, a vállalkozások konkrét projekteket dolgozzanak ki ebben a témában. Kampasszony kért még szót, nagyon röviden, nagyon röviden kérem. Yes, thank you. Uh, uh, I'm, a, I'm a bit... Uh, um... Köszönöm. Hallom a bizottságtól, hogy uh, vagy a bizottság uh, képviselőjétől, hogy nincsen mandátuma arra, hogy konkrétan reagáljon erre a jelentésre, de a petíciós bizottság, és ez lenne a javaslatom, kérje meg az Európai Bizottságot, hogy formálisan reagáljon erre a jelentésre, erre, bocsánat, erre a tanulmányra, mert az, hogy nincs mandátumom, hogy igazán reagáljak, ez nem, nem nagyon elfogadható. Van azt hiszem, ennek semmi akadálya, ezt megteszünk. Tehát rendben, oké. Okay. Professzor parancsoljon. De... Danke, Herr <clears throat> Köszönöm. Jó, hogy még egyszer szót kapok. Természetesen elvá. Nem várok csodákat a petíciós bizottságtól, és üdvözlöm, hogy a petíciós bizottság ilyen intenzíven foglalkozik ezzel a témával, de hát ez valahol a petíciós bizottság kötelessége is. Hiszen rengeteg polgár, európai polgár petíciója jön ide be. És ezen is látjuk, hogy az európai polgárok számára mennyire fontos az állatok védelme. És most ezt a bizottsághoz utalnám vissza, egészen egyszerűen. Tehát igazából, ami a bizottság részéről jön, az bla bla bla bla bla. Mi tényleg feketén-fehéren szeretnénk valamit látni, aminek tényleg van tartalma de hogy itt össze-vissza hablatyolnak, á, annak sem értem, azt megsporolhatjuk magunknak. Köszönöm. Szépen, hölgyeim és uraim, akkor úgy néz ki, hogy itt az ideje, hogy a konkrét petíciókkal foglalkozzunk. Annik Pilar francia polgár a 820 per 2015-ös számú petícióval fordult hozzánk, amely rákcsálók fogásáról szól ragasztócsapdák által. Miután a petíció benyújtója nincs jelen, kérem az Európai Bizottság képviseletében Frank Vassen vagy Marco Cipriani urat, mondja el véleményét a petícióról, parancsoljon. Yes, good morning. Um, so perhaps... Jó reggelt kívánok! Tehát a petíció keretét szeretném vázolni. Ez egy nagyon uh, célzott petíció egy nagyon jellemző ragasztós csapdák ellen szól, amely célja az, hogy rákcsálókat fogjon el. Tehát itt általában arról van szó, hogy van egy műanyag lap, bekenik ragasztóval, bizonyos tagállamokban pedig árulják, más tagállamokban az állatjólét érdekében tilosak. Tehát ez a jelenlegi helyzet. A csapdák problémája vagy tehát igazából nagyon hatékonyak, hogy elkapják a rákcsálókat. Tehát, hogyha sok az egér egy házban, akkor gyakran alkalmazok ilyeneket bizonyos országokban. És gyakran kritizálják ezt, hogy kegyetlen csapda, hiszen az állat nem hal meg, és nagyon kegyetlen agonizálás következik a beragadás után. De a patkányok és az egerek vadállatok, tehát nem háziállatok. És éppen ezért nem vonatkozik rájuk semmilyen európai jogszabály, tehát a madarakra. Igen, a habitát irányelvben, és igazából az állatjólét nem vonatkozik a vadon élő állatokra. A biodiverzitás érdekében védenek vad állatokat, vagy bizonyos védett fajokat, védett élettereket is leszabályoztunk Európában. De a rákcsálók semmilyen európai jogszabályban nem szerepelnek. Tehát nem szerepel a védelmük, nem vonatkozik rájuk az állatjóléti jogszabályok egyvelege, és tényleg így van, de nagyon anekdotikus és nagyon ritka, tehát nagyon anekdotikus hírek vannak csak, és igazából, tehát itt nem igazán lehet a fenntartásra vonatkozó, illetve faj megőrzésre vonatkozó jogszabályokat alkalmazni, a rákcsálók érdekében. És igazából nagyon kevés olyan állatfaj van, amelyek nem házi állatok, de az emberrel együtt élnek. Tehát az ilyen fajta állatok, mint a rákcsálók, nem foglalkoznak az európai jogszabályok. És a nemzeti szinten szabályozzák ezeket a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Mielőtt megnyitom a vitát, Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, szeretném kihasználni azt, hogy a professzor úr jelen van. Professzor úr, kérhetném az ön szakmai véleményét ezzel kapcsolatban? Can I ask your, your position concerning this petition? Thank you. thank you, thank you, Chairman. Uh, I, I... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Uniót képviseltem éveken keresztül olyan tárgyalásokon, például amelyeket Kanadával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal folytatott az Egyesült, az Európai Unió a különböző csapdázási módszerekről. Ez olyan 15-20 éve volt, és valóban voltak jogszabályok, különböző csapda típusokról, amelyek az Európai Unióban be vannak tiltva. Tehát ez egy olyan kérdés, amivel dolgoztam, tehát tényleg egy kicsit szakértőre gondolhatnám magam. Tényleg anomáliát látok ott, ahol van egy olyan csapdázási lehetőség, ami legalább olyan rossz, mint a már betiltott csapdázási lehetőségek, és mégis legális ez a, ez a ragasztós csapdázás. Ugye először is eh, más fajokat is eh, sújt, nem, gyakorlatilag nem lehet úgy beállítani egy ilyen csapdát, hogy eh, védett fajokat ne fogjon el. Lehet, hogy megpróbálják optimalizálni a, a házi egerekre, de hát elkaphat ez védett kisemlőst, illetve e, madarat is ez a csapda, e, e, és akár még a kis házi állatokra is veszélyt jelentenek ezek a, ezek a csapdák, bár ezeknek tényleg kicsi házi állatoknak kell lenniük. Tehát alapvetően egy válogatás nélküli csapdáról van szó, válogatás nélkül működik a csapda. Amikor az állatot a csapda elfogja, akkor Ugye ezek az állatok szenvedőképesek. A védett állatokhoz hasonló módon szenvednek. A rákcsálók, az egerek, azok félnek és fájdalmat éreznek. Ha beleragadnak valamibe, akkor egy iszonyatos félelem lesz úrrá rajtuk nyilván, egy nagyon erőteljes hormon reakció, tehát maga a csapdába esés nagyon súlyos hatással van az állatra, Eh, amennyiben alacsony a hőmérséklet, akkor megfagynak, eh, vagy éhen halnak, hogyha eh, más halálok nincs, és tudjuk, hogy valóban vannak olyan állatok, amelyeknek a végzete az éhhalál egy ilyen csapdában, tehát tényleg az állat jólétet igen negatívan érinti ez a csapda. Én őszintén szólva nem látok jó okot arra, hogy ezek a csapdák megmaradjanak. Az egyetlen érv, ami használható, hogy működnek ezek a csapdák. Tehát ettől függetlenül még azokat az állatokat is, amelyeket kártevőnek tartunk, azokra, azoknak a jólétére is oda kell figyelnünk, mert amikor kártevők, tehát kártevőknek is vannak érzései, és nekünk pedig oda kell figyelni a jólétükre de valóban van egyéb probléma is, például az, hogy olyan fajokat is elfognak ezek a csapdák, amelyeket nem akarunk, hogy elfogjanak, illetve adott esetben védett kisemlősöket, és nyilvánvalóan maga a halál az nem humánus halál itt. Péter Jár, parancsolj. Ja, Köszönöm szépen. Más szempontot szeretnék most hangsúlyozni. Az Európai Unióban mindig a belső piac harmonizációját szorgalmaztuk, és egy kicsit később jelent meg az állatjólét a renden, tehát itt a haszonállatokat szabályoztak elsősorban, de hallottam, hogy néhány tagállamban engedélyezett a ragasztós de más tagállamokban nem engedélyezett. Tehát uh, itt a belső piaci bizottságnak is foglalkozni kellene ezzel. Tehát, hogyha egy Európai Uniós tagállamban megengedett ez a fajta csapda, akkor elvihetem a többi tagállamba is. Tehát igen, mindig védem a szubszidiaritás elvét, de a belső piac elvét is. Tehát bizonyos tagállamok elgondolkozhatnának azon, hogy nem akarják-e betiltani ezt a ragasztós csapdát, de igazából, hogyha van nálam egy ilyen, veszek egy ilyet, akkor a határon átvihetem. Tehát szerintem az a belső piaci bizottság dolga lenne. Hiszen bizonyos országokban ez legális, más országokban nem legális. Tehát az emberek szabadon mehetnek, át a határokon. Tehát most akkor vagy lezárjuk ezt a petíciót, és átutaljuk a, az imkónak, vagy ö, foglalkozunk vele. De szerintem ez egy belső piaci probléma. Professzor úr, köszönöm, hogy erről szólt, de itt az Európai Unióban több szinten van a jogalkotás. Grazie, Presidente. Eh, sì, sono, sono Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, hogy azon kívül, hogy az állatvételt támogatjuk, ez valóban egy belső piaci kérdés is hiszen eltérőek a szabályozások és a piac széttagolt. Kérdés, hogy vannak-e egyéb érvényes alternatívák, amelyek nem okoznak állati szenvedést, vagy nem okozza az állatok halálát. Ebben az esetben miért nem próbáljuk az alternatívákat, ezeket az alternatívákat támogatni, hiszen Lehetne persze közegészségügyi és, és higiéniás probléma is, de azért olyan megoldásokat kellene keresni, melyek hatékonyabbak és jobban támogathatóak. Úgyhogy további információkra lesz szükség mondjuk a tagállamokban használt helyes gyakorlatokról, ahol betiltották ezeket a fajta csapdákat, és ahol van tapasztalat arra, hogy mi a legjobb módszer, és azt kellene terjeszteni az egész Európai Unióban az állatjólét javítására, Úgyhogy én nyitva tartanám. Köszönöm szépen. Én is azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Ahogy Brum professzor is mondta, egy nagyon fájdalmas és kegyetlen halál, hogy ebből a világból a túlvilágra küldjük az egereket, úgyhogy beragasztjuk őket. Tehát egy ilyen kegyetlen módszernek Európában nincs helye. De itt harmonizációról van szó, ahogy Péter Jár mondta. Tehát Európában harmonizálni kell ezt a dolgot. Egy olyan térségben élünk, ahol ugyanazok az alapok. És itt nem csak gazdasági térségről van szó, hanem bizonyos etikáról is, etikai értékekről. És lehetőleg az összes tagállamban vegyék ezeket az alapelveket figyelembe. Én is amellett vagyok, hogy maradjon nyitva a petíció. Elnézést, hogy nem tudtam itt lenni korábban, de nagyon sokat foglalkoztam állatjóléttel, és amikor ezt előkészítettem, eh, akkor nagyon meglepődtem, hogy az eh, bizottság azt mondta, hogy ez nem tartozik az EU hat, homlokkörébe, hatáskörébe. De hát nagyon sok ö, eh, törvényünk van, nagyon sokszor ö, foglalkoztunk a farokkortítással, a sertések esetében, ö, és hogy milyen tartási körülményeket biztosítsunk az állatoknak. Világos, hogy ezeknek az életnek nagy része bele tartozik abban, amivel mi általában itt a parlamentben foglalkozunk, és kicsit gyenge és riasztó is az, hogy a bizottság azt mondja, hogy ilyen ügyekkel nem foglalkozik, és amikor a patkányokról és egerekről beszélünk, nos, Dániában részt vettem egy ö, ö, olyan tanácsnak a működésében, amely az állatkísérletekkel foglalkozott, és nagyon szigorú szabályok voltak arra, hogy ezeket az állatokat hogy kell kezelni, hogy kell ők bánni, ideértve a patkányokat is, tehát nem volt megengedve az, hogy még a piszkos undorító koszos patkányoknak sem szabad fájdalmat okozni. Nagyon kemény szabályok voltak, és OECD szabályokat is követnek, ugyanakkor az EU joganyagban is benne van nem értem, hogy a bizottság miért mondhatja azt, hogy nekik ehhez semmi közük nincsen. Ez, ez, ez, ez, így, ez így nagyon nincs rendben. Ha megengedik, akkor a következő megoldást javaslom. Először a petíciót nyitva hagyjuk, tekintettel arra, hogy reális problémáról van szó. Másodszor írunk két levelet. Az egyiket az Európai Bizottságnak, a másikat pedig a belső piaci bizottságnak, amelyben tájékoztatjuk őket arról, amit elhangzott, tájékoztatjuk őket arról, hogy ebben a kérdésben jogharmonizációt látnánk szükségesnek, és megvárjuk a véleményüket, és a véleményük után fogjuk folytatni a tárgyalást erről a témáról. Rendben van így? Köszönöm szépen. A következő petíció a rituális vágás témája a 2559 per 2013-as petícióról és a hozzá csatlakozó 8 egyéb petícióról szól, amelyet lengyel, német és francia állampolgárok nyújtottak be nekünk. Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtói nincsenek jelen, Denis Simonint kérném megint az Európai Bizottság részéről véleménye tolmácsolására. Simonin úr, parancsoljon! Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en fait... Igen, köszönöm, elnök úr. Akkor gyorsan összefoglalom, hogy miről is van szó. Eh, a betiltását akarják eh, a kábítás nélküli eh, vágásnak, amit mondjuk rituális vágásnak is nevezhetünk. A bizottság már többször válaszolt ugyanilyen jellegű kérdésre. Nem tervezzük azt, hogy a jelenlegi szabályt megváltoztatjuk. Ez a rendelkezés, amely ma lehetővé teszi a rituális vágást, az technikai intézkedéseket tartalmaz, de egyébként is egyensúlyt hoz létre, egyrészt eh, a között a kötelezettség között, hogy az állat jólétére oda kell figyelni, másrészt eh, a között eh, a kötelezettség között, ami az Európai Unió terheli, hogy, hogy garantálja a vallásszabadságot. Ez egyébként az állatok vágásáról szóló szövegekben is így szerepel. Ez a szöveg nem eh, tartalmaz eh, nagyon részletes eh, szabályokat arra vonatkozóan, hogy a rituális vágás hogyan történjen a vágóhidakon, mert itt is alapvetően arról van szó, hogy a tagállamokra hagyjuk a kérdést, mert a tagállamról tagállamra igen más, e, igen eltérőek a viszonyok. Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, professzor úr, megint az ön véleményét kérném, parancsoljon. Thank you. Uh, as... Köszönöm szépen. Ahogy uh, Denis Simon uh, nagyon jól tudja, kiváló bizonyítékok vannak arra nézve, hogy uh, a rituális vágás hogy hat ki az állat jólétre. Van egy olyan időszak, amikor az állatnak a torkát elvágják, ez nagyon rossz az állat jóléte addig, amíg az állat nem pusztul, és az állat fajtól függően ez az időszak akár kettő perc is lehet, a szarvasmarhaféléknél és a e, féléknél e, kicsit kevesebb, e, pontosabban a juhoknál ez kicsit kevesebb, mint két perc. Úgyhogy szélsőséges szenvedés jellemzi ezt a két percet. A következő információs, tudományos információ, ami rendelkezésünkre áll, az az, hogy egyszerre bénítunk és kábítunk és vágjuk el az állat akkor az állat teljesen normális módon vérzik el, tehát, hogyha a vallásos közösségnek azzal van aggája, hogy az állat rendesen kivérzik-e, nos, bebizonyítottuk azt, hogy az állat kábítása mellett is tökéletes lehet a, a kivéreztetés. Tehát elég jó a bizonyíték arra, hogy az emberek többsége, legalábbis az iszlám-muszlim közösségekben elfogadják, hogy a rituális válság, vágás során is eh, lehet kábítani. Eh, ma már nagyon sok olyan halál eh, rituális muszlim vágási művelet folyik, amikor a torok elvágásával egy időben a, bénit, a kábításra is sor kerül. Nagyon érdekes az is, hogy az első jogalkotás az Európai Unióban, amely Eh, amelyet az Európai Unió elfogadott, az pontosan az volt, hogy eh, a kábítást eh, kötelezővé tette a vágás előtt, és most már csak az állatok egy elhanyagolt, pontosabban viszonylag kis része esetében áll fönn az, hogy talán sokokból nem mindig alkalmazzák a, a kábítást. Tehát tudományosan kétségtelen, hogy az állatok jelentős szenvedés érnek át, akár két percen keresztül, hogyha kábítás nélkül vágják a torkokat. Nincs olyan? Csak azt szeretném mondani, hogy 20 évig dolgoztam ugye a Dán parlamentben, ott a társadalom nagy része már réges-régen elfogadta a kábítást, az dániai muszlim közösség is. És és a sertésvágások esetén voltak problémák, és nyilván a probléma az, hogy milyen társadalomról beszélünk. Nyilván a muszlimok nagyon sok területen hajlandók voltak alkalmazkodni, de nem tudom, hogy, hogy ugyan, ugye valamennyik, valamennyik alkotmányában benne van a vallásszabadság, azonban valahogy ezt úgy kéne fölfogni, hogy ez csak akkor érvesülhet, amikor ez nem sérti meg az ország általános törvényeit. Tehát ugye vannak, vannak olyan baromfél előállító helyek, illetve baromfé mészárszékek, ahol, ahol ugyanolyan szenvedés jellemzi az állatok elpusztulását, mint adott esetben a kábírás nélküli Ugye én elég jól ismerem az testamentumot, ahol ugye azt mondja a szabály, hogy, hogy az állat áldozat esetén egy egészséges állatot kell használni, és, és a, nem, nem, ugye itt az állatok megbékjózásáról van szó, ami ugyanolyan problémás lehet pszichológiailag az állatokra nézve, mint, mint a kábítás nélküli vágás. Tehát egy jó néhány országban például betiltották a bankbékjózás alkalmazását észrestenlenítés nélkül. Köszönöm szépen. Most kellene eldöntenünk azt, hogy ö, mit teszünk ezekkel a petíciókkal. Ekkor parancsolt? Tessék parancsolt! Köszönöm, elnök úr! Hogyha a érzéstelenítés nélküli vágásról beszélünk, akkor tudatosítanunk kell magunkban, hogy olyan problémáról szólunk, amely egyre inkább jelen lesz Európában a jövőben. Hiszen a külföldi polgárok beáramlása az európai határokon át növekedett, és növekedni fog. Amit itt látunk, a háború következményeként, a közel-keleti háború következményeként csak a jéghegy csúcsa de ami igazából Európát majd nagyon le fogja taglózni, az a klímaváltozás eredménye, hiszen jönnek az éjség elől menekülők. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több muzulmán lesz Európában, és ők halált fognak enni akarni. És a kérdés az, hogy ezt el kell -e fogadnunk, vagy nem. Brum professzor is elmondta, hogy ez hogyan zajlik. Tehát a halál, a muzulmán vágás kegyetlenül brutális, nem higiénikus vágás, az állat pedig eh, borzasztóan szenved. Tehát én láttam már olyan felvételeket, ahol eh, tíz percig szenvedett egy felvágott torkú állat. Megpróbált elszaladni, egyszerűen borzalmas. Tehát az egyik oldalon itt van az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenkedés, a másik oldalon pedig a vallásszabadság. De ami a vallásszabadságra vonatkozik, tehát a, a muszlim, a muzulmán hitben ott van a saria. És kegyetlenül szabályozzák a dolgokat. És a sariában is azért bőven vannak olyan dolgok, amiket Európában nem alkalmazhatnak a muzulmánok. Tehát mit tudom én, itt például nem engedjük a előírt korbácsolást. A nőket korbácsolják, azt Európában nem tűrjük, de az állatokat brutálisan ölhetik. Tehát el kell döntenünk, hogy mit tűrünk és mit nem. Végezetül szeretnék egy dolgot elmondani, elég gyakran jártam külföldön. Mindig alkalmazkodtam vendégként az országhoz. Ezt tegyék meg a muzulmán polgárok is. Legyen bennük annyi tisztelet mi irántunk, hogy alkalmazkodnak. Hiszen rengetegen eh, szenvednek, amikor a halál brutalitására gondolnak. Tehát igazából ezt eh, nem várhatják el tőlünk, hogy ezt eltűrjük. Egy muzulmánt sem kényszerítünk arra, hogy húst egyen. Húsz éve nem eszem én sem húst, és nagyon egészséges vagyok. És lehet, hogy a muzulmánoknak is hasznos lenne, fittebbek lennének, vidábbak lennének. Mindenképpen hagyjuk nyitva a petíciót. A bizottság nem bújhat el, és nem mondhatja, hogy nem akarjuk megváltoztatni ezt. Igenis, folytatni kell a vitát, amíg egy tisztességes eredményt kapunk. Ja, <clears throat> ja, ehrliche Diskussion. Na, ez egy tisztességes vita. És itt minnyáján tudjuk, hogy előbb-utóbb külpolitikai vita is lesz ebből. Nem csak a muzulmánokról van szó, hanem a zsidó valláshoz tartozókról is, és akkor már nagyon bonyolult lesz. A professzor a megfelelő szót alkalmazta, szándékosan vagy nem szándékosan. Segítenünk kell, hogy meggyőzzük a bizonyos vallásokhoz tartozókat. Na most ismét felbátorodtam, hiszen Igazából Európából kért tőlem tanácsot egy diák, aki meglátogatott az irodámban. Izraelből. Gyors megoldás nem lesz. De, de mm, általában azt szorgalmazom, hogy minél gyorsabban zárjuk le egy petíciót, de most nem szeretném lezárni. De ezt a vitát folytatnunk kell. Hiszen itt kemény vallási kérdésekről van szó. Itt vallási alapokról van szó, és a vallási elvek nagyon lassan változnak. De azért remélem, hogy néha változnak. Tehát igazából szerintem túl egyszerű lenni ezt a petíciót most lezárni. Tehát folytassuk a vitát, és a konfliktust pedig meg kell oldanunk, amely a vallásszabadság és az állatjólét között van. Nincs könnyű megoldás, és nagyon-nagyon érzékeny a téma, és érzékenyen kell bánni vele, de ez külpolitikai kérdés is. Tehát ezt ne felejtsük el. Tehát e, itt rengeteg aspektus van, külpolitika is. Köszönöm szépen. Én egy, egy picit oh, Which question? Kérdést tettem föl hogy a dániai muszlimok teljes mértékben lemondtak az érzésjelentés nélküli eh, rituális vágásról. Hány országban eh, eh, mondtak le a zsidó közösségek az érzésjelentés nélküli óservágásról? Válasz nem tudom, de szerintem nincs ilyen. A muszlim társadalmak úgy reagáltak, hogy azt mondták, hogy változtatni fogunk, és összességében azt gondolom, hogy a zsidó csoportok nem változtattak a gyakorlatokon. Lehet, hogy volt, aki igen, de nem tudok róla. Én nem tudok arra, hogy a zsidó közösségek az érvéstelenítés, kábítás nélküli kóservágásról lemondtak volna. Londonban tárgyaltam zsidó és muszlim közösségi képviselőkkel, és egyértelműen mindkét közösséget érdekli az, hogy a problémát megoldják, és a vita arról szól, hogy pontosan a, bénita, a kábítási eljárásnak mi a kihatása a húsra, és egyre inkább elfogadják a zsidó közösségek is azt, hogy semmi tisztátalan nincs a kábítás miatt, a, a kábítás nem okoz semmiféle e, tréfliséget a húsban és ugye az állati szervezet nagy részét eladják nem a közösséghez tartozó piacokra. Ugye az állatnak a hátsó fertáját nem fogyasztják el a zsidók, az kimegy a hétköznapi a rendes piacra, és nincs rajta címke. Tehát emiatt olyan emberek is esznek kábítás nélkül levágott állatok húsából, akik egyébként nem szeretnének kábítás nélkül levágott állat húsából enni, mert a, a, a hátsó fertájt a, a rituálisan levágott állatból címzés nélkül, címkézés nélkül adják el. Um, ugye Auken a, a, a dániai halál vágás esetén eh, mindig eh, kábítással eh, ölnek. Az állatnak teljesen mindegy, hogy milyen vallások sú emberek vágják el a torkát, az állatnak azt számít, hogy mennyit szenved. Tehát óvatosnak kell lennünk, hogy ne a vallásos címkézést kellene ráírni a címkére, tehát nem azt kéne ráírni a címkére, hogy ezt a, ezt a hátsó sonkát Eh, olyan állatból műtöttük ki, amelyiket eh, eh, kábítás nélkül vágtak le a muszlimok. A vallást ebből ki kell hagyni, egyszerűen azt kell mondani, hogy itt ezt az állatot nem kábították kész. Nagyon óvatosan kell eljárnunk. Nem szabad újra mutogatni a muszlimokra, például azért, mert évtizedek óta Dániában a muszlimok a változás évén állnak. Hiszem azt, hogy itt most a zsidó rabbik és a muszlim vallási előjárók helyett ezt a vitát meg tudjuk oldani. Biztos, hogy ez egy, ez egy bonyolult kulturális történelmi összefüggéseket is felvonultató kérdés. Én ezt nem is elsősorban a vallásszabadság megnyilvánulásának tartom, hanem annak, hogy Európa egyfajta civilizációs szintet kiprodukált, és Európa területén mi kérünk mindenkit, hogy ezt a civilizációs szintet tartsa meg. Ugyanúgy, mint a halálbüntetés esetében, vagy más dolgok esetében Európa egyszerűen bizonyos lépéseket, amelyeket megtehetne, nem tesz meg, bizonyos európai civilizációs normák betartása miatt. Szerintem ebbe az irányba kellene eltolnunk ezt az egész kérdést. Na most, ha azt tennénk, hogy most lezárjuk, abban a pillanatban nem fejtenénk ki nyomást az egyéb közösségek irányába sem, meg az Európai Bizottság irányába sem, hogy ez a kérdés megoldódjon. A, nálam a professzor úrnak az a mondata volt kulcsmondat ezekkel a petíciókkal kapcsolatban, amikor ön azt mondta, hogy zsidó vezetőkkel, vallási vezetőkkel is találkozott, és érdekük az, vagy gondolkodnak azon, hogy ezt a kérdést hogy oldják meg. Tehát ezek szerint náluk is van egy akarat, hogy ezt a kérdést valamilyen módon ö, civilizáltabban kezeljék. Tehát én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy most nyitva hagyjuk a petíciókat, egyfajta nyomásgyakorlás is lehet ö, minden irányban. És én azt hiszem, hogy írhatnánk egy levelet az Európai Bizottságnak is, amelyben tájékoztatnánk őket arról, hogy ilyen problémával találkoztunk, és kérnénk, hogy gondolja át az Európai Bizottság újból, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban tudunk-e egy újabb szintre lépni a jogalkotás területén. Rendben van ez így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a következő téma a barna medve védelmének témája az 1542 per 2010-es petíció, amelyet François Arcangeli, francia állampolgár nyújtott be nekünk. A petíció benyújtója nem tudott eljönni, viszont itt van velünk a, az Európai Bizottság képviseletében Jean Pretour, akinek átadnám a szót. Pretour parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Gyorsan akkor összefoglalom, hogy mi van a Piraneusokban élő barna medvékkel Franciaországban. A barna medve egy prioritásos faj, amelynek a védelmére, fenntartására különleges intézkedések születtek, a Habitat irányelv, illetve a Natura 2000 alapján is. Nyilván nem szabad megzavarni a fajta természetes élő környezetében. Itt a Pireneusokban élő barnamedvék száma megnövekedett az elmúlt években. E, ráadásul érkeztek e, Szlovéniából új egyedek, amelyeket e, a francia Pireneusokban szabadon bocsátottak. Növekedett tehát a populáció. 2010-2006 környékén, tehát javult a helyzet helyzete ennek a fajnak, különösen a központi területén a Pireneusoknak, a nyugati térségben valóban ott veszélyben vannak, nagyobb veszélyben vannak a barna medvék, majdnem eltűntek, elfogytak. Tehát egy picit növekedett a központi részen a barna medve állomány, Eh, ugyanakkor felvet bizonyos eh, minő, minőségi problémákat a kis populáció, eh, genetikai problémák jelentkeznek közép és hosszú távon a népesség dinamikája, illetve reprodukciós képessége, génállománya kerülhet veszélyben ezért is született meg az a döntés, hogy Szlovéniából nőstényállatokat hoznak. Francia hatóságoknak kell erről dönteni. Ami az Európai Uniós jogot illeti, 2012-ben egy jogsértési eljárást indítottak, amely a valójában a vadászat szabályozásáról szólt, illetve az élőhely megzavarásáról. A francia hatóságok e, a vadászati szabályokat egy kicsit e, javították a medvék védelmében a Pirenáusokban, és e, megszűnt a faj élőterének a megzavarása, ami viszont azokat az intézkedéseket illeti, amelyeket a francia hatóságoknak meg kell hozniuk annak érdekében, hogy ne folytatódjon a Pirineusokban a faj állomány romlása. Nos, egy ideje azt halljuk, hogy a franciák akarnak hozni döntéseket, határ, intézkedéseket. Van egy cselekvési terv, a francia hatóságok többször bejelentették, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek révén a faj fenntartható, és egy olyan megközelítésről van szó, amelyben azonban figyelembe veszik jobban a helyhatóságok és a helyi népesség véleményét. Egy cselekvési terv változatot, vázlatot már elfogadtak, ez most nyilvános vitára lett bocsátva. Továbbra is tehát a francia hatóságok térfelén pattog a labda, akiknek nyilván majd figyelembe kell venniük a nyilvános konzultáció eredményeit, és a tanácsadó testületeknek is a véleményét nyilván, mielőtt elfogadják ezt a tervet, a bizottság várja, hogy végre megszülessen ez a cselekvési terv, és akkor fogunk tudni dönteni arról, hogy ezek az intézkedések, amelyek a tervben csere, szerepelnek, megfelelő természetvédelmi szintet jelentenek-e ahhoz, hogy fennmaradjon a barna medve állomány, vagy akár jobb körülmények között fejlődhessen ez az állomány, tehát várjuk azt, hogy megkapjuk ezt a cselekvési tervet, és akkor fogunk tudni majd dönteni a folyamatban lévő jogsértési eljárásról, valójában a Habitat irányelv 6-os cikk 1-es bekezdése alapján tudunk indítani eljárást, amely akkor büntetheti az állatmokat, hogyha nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy egy állomány fennmaradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Professzor úr, szeretném megkérdezni a véleményét ezzel kapcsolatban. Uh, I could just make Két megjegyzést tennék. Először is a medvék elég nagy területen mozognak. Nyilván a bizottság képviselői ezt jó tudják. Ez az állomány kezelését egy kicsit, a medve gazdálkodást kicsit megnehezíti, hiszen nagy területen kell nekik mozgásteret és védelmet biztosítani. Másrészt, amikor a medvék egy területről áthaladnak egy másikra, akkor néha biztonságos folyosókra, közlekedési folyosókra van szükségük, helyváltoztatási lehetőségre, anélkül, hogy ki kóborolnának a fedetlen területekre. Úgyhogy emiatt védett, erdősített folyosókra lenne szükség, és a gazdálkodási kísérletek pontosan erről szólnak ilyen folyosók létrehozásáról, hogy az emberek ne ejtsenek kárt pedig. Úr, kért szót? Yes? Please. Csak röviden, a bizottság helyesen mondta, hogy igaz is szükség van egy gazdálkodási tervre, amelyet a francia hatóságok előterjesztenek, és mi majd eldöntjük, hogy ez elégségesen. Én abból indulok ki, hogy a gazdálkodási tervet még itt megtárgyaljuk, tehát most szabad a vita, én, amíg ez a gazdálkodási terv nincsen meg, addig nyitva hagynám a petíciót. És megvárnám a bizottság válaszát, hogy jó-e, elégséges-e a gazdálkodási terv. És hogyha igen, akkor lezárhatjuk, ha nem, akkor meg lezárjuk. Tehát várjuk meg, amíg a gazdálkodási terv megszületik. Köszönöm szépen. Úgy néz ki, hogy a metakommunikációra azt látom, hogy ezzel nagyjából mindenki egyetért. Egy picit ott talán finomítanák a, a javaslatodon, Péter, hogy lehet, hogy most helyes lenne megtámogatnunk az Európai Bizottságot, és írni egy levelet a francia kormány képviseletének is, amelyben kérnénk azt, hogy a harmonogram körülbelül hogy néz neki, ezzel talán támogatnánk az Európai Bizottságot is, lehet, hogy fel tudnánk gyorsítani a folyamatot, tehát egy ilyen levelet írhatnánk a, a, a francia szerveknek, illetve szeretném a tisztelt bizottsági tagok figyelmébe ajánlani, hogy tegnap a koordinátorok ülésén döntés született arról is, hogy egy elemzés készül erről, az, erről a kérdésről, tehát ezt az elemzést is megvárhatnánk. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a véleménnyel, hogy nyitva tartjuk a petíciót, írunk egy levelet a francia illetékeseknek, támogatjuk az Európai Bizottság erőfeszítéseit, és visszatérünk ehhez a kérdéshez akkor, amikor ezek az információk a rendelkezésünkre állnak, ezzel tudjuk ezt a pontot ma lezárni. Tehát a petíció nyitva marad. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, néhány petíció a farkasok problémáival kapcsolatban, életterével kapcsolatban az utolsó csomag, amiről ma tárgyalnunk kell. Megnyitom a 1771 per 2013-as számú petíciót, amelyet Luis Miguel Dominguez Mencia, spanyol állampolgár nyújtott be nekünk az ibériai farkasok problémájával kapcsolatban. Úgy tudom, hogy nincs itt a petíció beadója. I would like to ask i she's here. Mégiscsak parancsoljon, ön a szó. Jó napot kívánok! A farkasok védelmével kapcsolatos foglalkozó szervezet képviseletében jönnek meg előtt feltétlenül fel kell mennünk a szót a spanyol kormány által elkövetett illegális intézkedések eh, kapcsán. A spanyol társadalom egyre világosabban eh, eh, elutasítja a farkasok teljesen fölösleges írtását. A jelenlegi helyzetben az Európai Bizottság azt mutatja, hogy ők teljesen immunisak és nem hajlandóak a témán foglalkozni egy közleményben a bizottság le akarja ugye ezt a e, petíciót zárni, és az ehhez csatolt levél egy 2015-ös levélnek a szó szerinti másolata, ugyanazok a durva hibák szerepelnek benne, mint e, korábban. E, úgy látszik, hogy a bizottságnak sem információja nincsen, sem nem érdekli ez az ügy, pedig óriási károkat okoz a biodiverzitásban, a biológiai sokszínűségben a farkasok írtása, ráadásul az állattartáson sem segít, sőt, annak a helyzetét rontja. Nos, melyek a hibák? Először is azt mondják, hogy a farkasok helyzete kedvező az alpesi biogeográfiai térségben. Ez azonban nem igaz, ez a népesség gyakorlatilag már nem létezik, ez a populáció gyakorlatilag már kipusztult. A 2015-ös levél is már le volt információkon alapult, és azt mutatja, hogy gyakorlatilag nulla figyelmet fordított a bizottság a valós helyzetre. Másrészt a levélben azt mondják, hogy az andalúziai farkas populáció 42-49 egyedből áll, a 2015-ös levél ezen információjában már akkor is alavút volt. A frissebb információk például a 2017-es közlemény, amelyet Juan Carlos Blanco biológus tett közé, azt mutatják, hogy az andalúziai farkas gyakorlatilag valószínűleg már kipusztult. És hogyha ilyen elavult és információk alapján hoz a bizottság döntés, az elfogadhatatlan. Valójában a farkas védelmének teljes összerosodása, a farkas írtás az elterjesztő területükön ahhoz vezet, hogy a maradék néhány farkas az Andalúziában elszigetelődik, ami virtuálisan a kipusztulásokhoz vezet, hiszen a genetikai sokszínűsége leromlik ennek az egyre zsugató populációnak. A jelenlegi LIFE című projekt Eh, rá költött pénzt gyakorlatilag kidobjuk a szemétbe, hogyha közben nem védjük meg az északi térségben élő farkasokat, hiszen ez kell a biológiai sokszínűséghez. A 70-es években egy nagyon lecsökkent a farkasok létszáma, és hogyha a két elterjedési területet egymástól elválasztjuk, akkor gyakorlatilag hiába növekszik az állatok egyetszáma, a, a faj nem lesz kedvező, nem ér el a kedvező helyzetet. A harmadrészt, vannak bizonyos helyek, ahol bizonyos esetekben megengedik a farkasok írását, akkor, hogyha hogyha az nem veszélyezteti a populáció védelmét, hogyha nincs más megoldás, stb. stb. Azonban ezeket a feltételeket valójában nem teljesítik. Egy videó azt mutatja, hogy két farkasnak a kilövését engedélyezték, annak ellenére, hogy egyetlen egy felsorolt megszorító körülmény sem teljesült. A bizottság teljesen vak módon figyelmen kívül hagyja a tényeket, amikor ezt a petíciót le akarja zárni. A jelenlegi helyzet az, hogy a biológusok egyértelműen azt mondják, hogy a húsevő ragadozók írtása egyáltalán nem elfogadható. A, a emlősökkel foglalkozó Journal of Mammology híres folyóirat egyik közleménye monográfiája éppen arról szól, hogy a farkasok kilövése kifejezetten problémákat okoz a használatok állományában. Kérem a bizottságot, hogy, hogy kapja össze magát és tájékozódjon mielőtt véleményt mód, hiszen rendelkezésre áll a tudományos tudás azt is mondják, hogy ha csökken a farkas állomány, akkor az emberek pozitívabban állnak hozzá a farkasokhoz, és jobban elviselik őket. Ez sem igaz. Hogyha maga a kormány is írtja a farkasokat, az emberek azt gondolják, hogy ezek szerint a farkast én is nyugodtan írhatom, hiszen, hiszen teljesen fölösleges, hogy itt legyen a farkas. Ezt látjuk például Asturiasban, ahol az orvadászok a lel kilőtt farkasokat közlekedési táblákra kasztották föl, és ez nem tesz jót egy ilyen környéknek, eh, amely elsősorban vagy nagy mértékben a turizmusból áll. Úgy gondolom, hogy a társadalom egyre inkább, egyre hangosabban kéri, hogy a farkasokat védjük meg. Óriási tüntetésekre kerül sor Madridban 2016-17-ben is. Minél később alkalmazkodik az európai normatíva ezekhez a változásokhoz, annál rosszabb fényben fog feltűnni az összes Európai Uniós intézmény, eh, és a múlt halmány leszünk, és egyáltalán nem a fejlődés eszközei. Markó Cipriáni urat kérem az Európai Bizottság képviseletében a véleménye tolmácsolására. Cipriáni úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt két petíció van előttünk. Az elsőt már megvithattuk 2015. novemberében. Jó néhány eh, kommentárt megfogalmaztunk akkor, amelyek érvényesek mai napig is. A második új petíció, de ugyanarról a témáról szól. És ez is vett bizonyos más elemeket, például eh, a farkas a kapcsolatos gazdálkodási kérdéseket. Azt mondja, hogy eh, a direktíva által megengedett eh, gazdálkodás nem lehet egyenlő a vadászgazdálkodással, a vadgazdálkodással, a vadászattal. Ezzel egyetértünk. A gazdálkodás szélesebb fogalom, mint maga, mint maga a levadászás. Ez nem csak a mi véleményünk, hanem ez a gazdálkodási tervekben is szerepel, amelyeket Spanyolország és más tagállamok elfogadnak. A nagy húsevő ragadozók állományának a kezelése sok mindent jelenthet, jelentheti azt, hogy gondoskodni kell az életterükről, legyen, legyen elég erdős terület a farkasok számára, legyen védettsége az érzékeny területeknek, például a farkas, azoknak a területeknek, ahol a, a farkasok párosodnak, a farkas vermek, ahol elhelyezkednek, azok legyenek védett területek, ahol a kis farkaskölyökök játszanak, az legyenek háborítatlanok. A menedzsment azt is jelenti, eh, hogy, hogy, hogy gondoskodjunk annak az állatállománynak a védelméről, amely táplálékos szolgál a farkasok számára a, vad, a vadonban. Eh, ilyenek például a, a párosú, vad, vadpárosú eh, szarvasok, vaddisznók, őzek. Egyúttal a, a vadgazdálkodás egyúttal a konfliktusok kezelését is jelenti, hiszen a ragadozók esetében jellemzően konfliktusokra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy segítsünk azoknak az ágazatoknak, amelyeket érint a farkasok jelenléte. Például a állattenyésztéssel kapcsolatos intézkedésekre lehet itt szó. Jelentett ugyanezt a kutatást, az információgyűjtést annak érdekében, hogy jól megalapozott politikáink legyenek, eh, mekkora a populáció, mekkora az eh, állatokat a bejárt terület, ez eh, élettér, milyen étrendjük van ezeknek a farkasoknak, hogyan hat ki a farkasok jelenléte a, a haszonállom állat, állományra. Ennek az információnak a terjesztése is nagyon fontos, ez eljusson az érintettekhez. Ugyanakkor, hogyha az ötös függelékben szerepel az állatfaj az illetre vonatkozó direktívában, akkor ez az állatfaj vadászható is, ez engedélyezett. Természetesen föltéve, hogy ez a vadászat fenntartható, föltéve, hogy ez összeegyeztethető az adott faj megérzésével. A spanyol helyzet az, hogy a Duero folyótól északra lévő területeken, ahol egy nagyon nagy populáció él, ott az élettérre vonatkozó e, direktíva értelmében ez a populáció vadászható ugyanúgy, ahogy vadászható e, más régiókban, más tagállamokban más e, farkas populációk is. Görögország egy része, Finnország, Szlovákia, három balti állam, Lengyelország, ezekben az országban vadászható farkas bizonyos régiókban. Na most a direktíva azt mondja, hogy egyértelmű legyen, hogy lehet vadászni, ez nem jelenti azt, hogy muszáj vadászni. Sőt, vannak olyan helyzetek, ahol bizonyos országban a direktíva értelmében a farkas vadászható lenne, de nem vadászszák, hanem teljes mértékben védett fajként kezelik. Tehát Spanyolországban a Duero folyótól északra engedélyezett a vadászat, feltéve, hogy a faj kedvező fajmegőrzési státusza nem sérül, és a rendelkezésünkre álló információk a korábbi jelentések alapján, amelyeket Spanyolország a bizottságnak benyújtott a 17-es cikk értelmében, megint a illettére vonatkozó direktívára utalok, ez a státusz biztosított a spanyol farkas állományra. Ennek ez alól egy kivétel van, a Sierra Morenai népesség, populáció, amit a spanyol hatóságok el is ismernek, és a, két, és a 17-es cikk eh, értelmeben nyújtott eh, jelentésben ez szerepel is, és a bizottság folyamatosan figyeli a Sierra Morena-i helyzetet, és kapcsolatban van a spanyol hatóságokkal összességében. A petíciót benyújtó felek azt kérik hogy változtassunk e, a direktíva e, függelékein, és egész Spanyolországra terjesszük ki a farkas védelmét a Duero folyótól északra terület, első területen is. Nos, e, igazándiból kaptunk Spanyolországból petíciókat és kérem igényeket arra is, hogy a Duero folyótól déli területen is szüntessük meg a farkasok védettségét. Eh, mi azonban azt gondoljuk, hogy jelenlegi jogi eh, keretrendszer megfelelő és elfogadható, és nem fogunk javaslatot tenni semmiféle változásra, ami magát az irányelvet és annak függelékeit eh, illeti. Ezt megerősítette az úgynevezett fitness check eredménye is. Ez egy átfogó értékelés volt, amely vizsgálta, hogy mennyire érvényesül az, az életterekre és a madarakra vonatkozó direktíva elvárásrendszere. Tehát a hatóságok való egyeztetéseinkben azt látjuk, hogy, hogy minden adott ahhoz, hogy a farkasok kedvező fajvédelmi státuszá felmaradjon. Mielőtt a vitát megnyitom, mielőtt a vitát megnyitom, mindenkit tájékoztatni szeretnék arról, hogy tegnap a koordinátorok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, miután különböző információkat kaptunk, a koordinátorok egy átfogó elemzést rendeltek meg, amelyet valószínűleg egy-két hónapon belül kapunk meg, tehát előre bocsátom azt, hogy ezt a petíciót ma nem zárhatjuk le, meg kell várnunk ennek az elemzésnek az eredményét, meg kell várnunk az újabb kommunikáció eredményét a spanyol kormányjal, és utána tudunk majd dönteni. Tehát ma meg tudjuk vitatni a témát, de semmiképp nem tudjuk majd lezárni ezt a petíciót. Marcserézi úr kért szót, parancsoljon. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a petenseknek, amiért eljöttek Svédországból. Pontosan tudjuk, hogy nincsenek egyedül. Nemrég több tízezer polgár tüntetett Madridban, hogy megmentsük a farkast, hogy megvédjük a farkast. A farkas alapvető fontosságú állatfaj, nagyon sok spanyolországi ökoszisztémában, és lehetséges a farkas és az emberi tevékenységek össze, ezek összeférnek egymással. Ezen kívül ugye nagyon nagy jelentősége van a farkas jelenlétének turisztikai szempontból is, a zöld gazdaság érdekében. De egy dologra emlékezni kell a farkast, közösségi fontosságú fajnak minősítettük, és fontos fenntartani a kedvező fajvédelmi státuszát ennek a fajnak. Azonban ez nem valósul meg Spanyolországban. A 2014-es 2016-os, hogyha megnézzük, hogy milyen helyzet Ávilában például, Ávilát farkasmentes területnek minősítették, és ez nem fenntartható gazdálkodás a vadállományjal, ez nem fajmentés, ez fajírtás. Ezért szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ezek a spanyolországi hozzáállások messze az európai szabályozással szembe mennek, és ezért a petíciós szakbizottság nem teheti meg azt, hogy ezt, ezt, ezt tétlenül hagyja feltétlenül cselekednünk kell annak érdekében, hogy Spanyolországban megfelelő módon védelmet biztosítsanak eh, a farkasnak, mint fajnak. Eh, és eh, tekintve, hogy ez a petíció nyitva marad, és a jelentések fényt vetnek a fenntarthatatlan viszonyokra, haladnunk kell tovább ebben a témában. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, elnézést, hogy késtem, de az Energiaügyi Szakbizottság eh, ülésén voltam. Köszönöm a petíciót benyújtó eh, feleknek, hogy ezt a témát elénk hozták. Ez nem csak Európai Uniós közösségi szempontból fontos, a Habitat Direktíva szempontjából fontos, hanem egyéb szempontból is, és nem csak a farkas nem csak arról van szó, hogy a farkas az, az mennyire fontos szerepet tölt be a, a, az Európai Uniós jogi vívmányok összességében, hanem konkrét szerepe van például a vaddisznó állomány egészségének fenntartásában, a vadállomány az őzek szarvasok egészségének fenntartásában. Tudományosan bizonyított, hogy a farkas vadászata és az úgynevezett letális kontroll, tehát amikor bizonyos állatokat kilőnek, ez valójában nem a haszon állatok érdekét szolgálja, sőt, az rontja a haszon célra tartott állatok csoporton belüli hierarchiáját, általános egészségét, a, nyilvánvalóan sokan azt mondják, hogy a, a, a haszonállatok jelentik a legkönnyebb e, e, zsákmányt a farkasok számára, azonban e, ma már tudományosan pontosan tudjuk, hogy a gazdasági érdekeken túlmenően meg kell védenünk az ökoszisztémát. Hölgyeim, uraim, úgy néz ki a téma, hogy tegnap a, a koordinátorok megrendeltek egy átfogó tanulmányt, ezt meg kell várnunk. Van egy újabb kommunikáció az Európai Bizottság és a spanyol kormány között, annak is meg kell várnunk a véleménye, az eredményét. Tehát a petíciót nyitva tartjuk, és utána, miután ezeket az információkat megkaptuk, visszatérünk a petíció megtárgyalásához. Rendben? Köszönöm szépen. A következő petíció a 2003 148 per 2014-es petíció, amelyet Adolf Witt német állampolgár nyújtott be nekünk a germán, tehát a németországi ö, farkasállomány problémáival kapcsolatban. Úgy tudom, hogy a petíció benyújtója nincs itt. Ö, úgyhogy megint Markó Cipriáni urat kérem az Európai Bizottság képviseletében a véleménye tolmácsolására. Parancsoljon! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. E, a petíciót benyújtó fél, a petens azt kérte, hogy változtassuk meg az e, élettére vonatkozó direktíva e, függelékét. Ezt a petíciót is megbeszéltük már itt novemberben, 2015 novemberében valójában, és az akkor megfogalmazott álláspontunk továbbra is áll. Az egyetlen új érdemi vonatkozás az az, hogy közben végrehajtottuk Ehm, az úgynevezett fitness checket a természetre vonatkozó direktívák érvényesülésének ellenőrzésére. Ehm, megjelent egy munkadokumentum 2016. Ehm, december 16-án. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a madarakra és állati életterekre vonatkozó direktívák megfelelő módon érvényesülnek, továbbra is igen relevánsak, és továbbra is megfelelő rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára annak érdekében, hogy a végrehajtás problémáit megoldják. A bizottság tud segíteni a végrehajtásban, és segíteni is fog a végrehajtásban. Jelen pillanatban egy elvonatkozó vonatkozó intézkedési terven dolgozunk. Ezért a bizottság nem tervezi azt, hogy bármiféle módosításokat bevezessen akár a direktívában, akár annak függelékeiben. Ez azt jelenti, hogy a német ö, ö, farkas továbbra is szigorúan védett fajként a négyes függelék hatája alá fog tartozni, ahogy eddig is. De a négyes-ötös függelékek megváltoztatása nem az igazi problémát jelenti, nem ez az alapvető probléma. Az igazi kihívás az együttélés. Az együttélés pedig nem más jelent, mint hogy újra meg kell tanulnunk ezekkel a fajokkal, a nagy testű ragadozókkal, húsevő vadállatokkal együtt kell tudnunk élni, meg kell tudnunk velük osztani a, a természeti területeinket, ideértve a farkast is. Az együttélésre szükség van mind a négyes, mind az ötös függelék érdeki, értelmében. A kedvező fajvédelmi státusz mind a két e, függelék hatája alatt fennáll, és az együttműködés, az együtt, az együtt élés e, elvárása azt jelenti, hogy megelőző intézkedéseket kell e, hoznunk, annak érdekében elkerüljük a veszteségeket, annak érdekében, hogy jobb legyen a kommunikáció, a párbeszéd az érintett közösségekkel, és általában a, a, a, az európai polgárokkal. És pontosan ez történik e, e, Szászországban is. E, a Peti tavaly júliusában levelet kapott a szászországi hatóságoktól, ahol beszámoltak arról, hogy mind kártérítés, mind kompenzációt kapnak az otthoni gazdák a farkasok által elejtett eh, használatok eh, tekintetében. És eh, ez a megközelítés a megítélésünk szerint sikeres volt, és sikerült alacsony szinten tartani a károkat, annak ellenére, hogy a farkas populáció izmosodott ebben a térségben és sikerült a Szászországban élők többségét a véleménykutatások alapján, kutatások alapján meggyőzni arról, hogy a farkas jelenléte az hasznos. És ezért a Szászországban tapasztalatok fejlemények örömünkre szolgálnak. Itt jobb helyzet van. Péter parancsolj. Köszönöm szépen. a petíció benyújtójával közölni kell, fölírtam egy mondatot magamnak. Tehát a bizottság eléggé sok rugalmasságot ad a tagállamoknak. Stimmel, amit a bizottság mondott, én is onnan jövök, Szászországból. Tehát, mikor tíz éve tárgyaltunk erről, kommunikációs hiba történt. És hogyha egyszer rossz vonatra szálltunk, akkor nagyon nehéz átszállni a jóra. Különféle kérdések is merülnek fel, tehát mi csináljunk a viselkedés zavaros farkasokkal. Tehát őket, tehát hogyha rosszul viselkednek, akkor le lehet őket lőni. Tehát a farkas menedzsment százországban igazából nem került megvalósulásra. Vannak a régiók, ahova a farkas egyszerűen nem tartozik oda. De igazából ezt nem a bizottságnak kell megválaszolni, hanem az adott régiónak. Hát szerintem zárjuk le a petíciót, de írjuk meg, hogy Németországban vagy az adott régióban döntendők el ezek a kérdések. Tehát itt igazából a farkas és az ember békés egymás mellett éléséről van szó, és ide tartoznak a menedzsment tervek, és néha be kell avatkozni fajfenntartási céllal. Tehát Brüsszel honnan tudja, hogy hány farkas van Szászországban, azt a szászoknak kell tudniuk. Tehát vannak ott felelősök, akik ezt tudják. Tehát zárjuk le, de írjuk meg a petíciót benyújtójának, hogy regionális szinten kell ezt a problémát megtárgyalni. Tehát a tagállamoknak bőven van mozgástere ezen a téren, és szerintem mi itt lezárhatjuk. Hiszen igazából a bizottság részéről nincsen cselekvési szükséglet. Tehát ez, ez egy német, sőt száz ügy. A bizottság elemezte a helyzetet, és többé-kevésbé elégedett. Péter azt javasolja, hogy zárjuk le a petíciót, és figyelmeztessük levélben, a, a német hatóságokat, ekkor parancsoljon még. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm, hogyha lezárjuk a petíciót, és azt is üdvözlöm, hogy a bizottság eh, végre az állatok pártját fogja, tehát itt a négyes mellékletben olvashatjuk azt, hogy Németországban milyen a farkasok helyzete. Tehát ahol a farkas és az ember viszonya felmerül, ez egy nagyon abszurd viszony. Tegnap is az Envi-ben szóba jött a farkas, amikor a Natura 2000-ről és a Habitat irányelvről beszéltünk, egy kolléga felállt és azt mondta, hogy az anyák már félnek hogy az erdőbe küldjék a gyerekeiket, hogy elengedjék a gyerekeket az erdőben sétálni. Ezt a marhaságot hát tudnunk kell, hogy még egyetlen egy gyermeket, egyetlen egy embert nem támadott meg Németországban farkas. Tudják esetleg, hogy évente hányan halnak meg Németországban azért, mert a vadászok mellé lőnek? Németországban 40. Európában több száz haláleset lehet, csak azért, mert a vadászok máshova lőnek, mint ahova kell. Esetleg eh, benyújtunk egy petíciót, eh, hogy a vadászokat kiűzzük az erdőből, ez is vicces lenne. Köszönöm szépen. Tehát akkor a Péter Jár kollég által javasolt módon fogunk eljárni, és így zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm. A következő petíció a 11 per 2015-ös számú petíció, amelyet eh, Johanna Parika Altestet svéd állampolgár nyújtott be nekünk a ö, farkasok vadászatával kapcsolatban Svédországban. A petíció benyújtója nincs jelen, így a bizottság képviseletében Linda Nilundot kérném a bizottság véleményének tolmácsolására. Parancsoljon! Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. The issue about wolf hunting is... A farkasvadászat témája Svédországban nagyon sokrétű dolog. És egyszer tudjuk, hogy az emberek tudják, hogy azok a döntések, amelyekre vonat, amelyek rájuk vonatkoznak, olyan emberek által kerülnek megszabásra, akik ismerik az ottani helyzetet. Ez a szubszidiaritás. És a szerződések és a bizottság munka is erről szól. A bizottság éppen ezért gondolkodik el azon, hogy a nemzeti bírák, akik elsősorban felelősek azért, hogy az európai jogszabályokat végrehajtsák a tagállamokban, jól cselekednek. Azonban a nemzeti bírákhoz való hozzáférés néha akadályoztatik, és a bizottság ilyenkor számon kérheti az európai jog betartását. És ez történt például a farkasvadászat esetében is. 2010-ben, amikor az engedélyezés elindult, akkor uh, igazából senkinek sem volt uh, joga fellebezésre az engedélyek kiasztása ellen. És uh, igazából a bizottság nem fért hozzá a svédországi igazságszolgáltatás menetéhez. A bizottság ezért kötelességszegési eljárást indította farkasvadászat ügyében 2013-ban, és így a svéd hatóságok megengedték az NGO-knak, hogy hozzáférjenek ők is az igazságszolgáltatáshoz. Azonban 2013-ban Svédország úgy döntött, hogy a döntést elveszik a stokholmi központosított hatóságtól és azon helyi hatóságok kompetenciájába utalják, ahol vannak farkasok. Tehát így a farkasvadászat közelebb került a polgárokhoz. Azonban így Svédországban, mivel említettük, hogy az NGO-k korlátozottan férnek csak hozzá az igazságszolgáltatáshoz, átutalták az ügyet feljebb szintre. És ez pedig nem volt az európai joggal össze hasonlítható, és új is eljárást indított a bizottság. A bizottság figyelmeztette Svédországot, hogy eh, hogyan járjon el. Tehát itt igazából két szerződésszegési eljárás volt. Az egyik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a másik pedig maga a farkasvadászat tekintetében. Tehát az első eset az egy instrumentális volt, és a svéd jogszabályok megváltoztatásával járt 2015-ben, tehát az NGO-k is bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a megyei hatóságok engedélyezik a farkasvadászatot. És akkor így az első eljárást le lehet zárni. Tehát a másik pedig 2016. decemberében dőlt el, amikor a svéd adminisztratív bíróság a farkasvadászat gyakorlata ügyében döntött, tehát a 2010-es határozat alapján. Tehát ez a legmagasabb svédországi jogi fórum. És számos elvi kérdésben dönt ez. A bíróság, amikor a vadállatok, ragadozók vadászatáról van szó Svédországban. És a korábbi években pedig alacsonyabb fogan eljáró bíróságok foglalkoztak az ügyekkel. Tehát itt a legfelsőbb administratív közigazgatási bíróságnak nagyon fontosan meg kellett vizsgálni ezt az ügyet az erdődés segés tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marias kolléga, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert van véleményem erről a témáról, úgy tűnik, hogy a bizottság elég kompetensen kezeli ezt a témát, de mivel a farkasok védelméről van szó, eh, egy dolgot mindenképpen fel kell vetni, eh, mégpedig az állattartók érdekeit, eh, az állattenyésztők érdekeit. Trihonidai görög állattenyésztők 2010. december 14-én írtak nekem, és ezek a gazdák szintén írtak az Agrárminisztériumnak is, és arra panaszkodtak, hogy megtámadják az állataikat a farkasok és arra is panaszkodtak, hogy környezetvédő szervezetek segítségével, illetve támogatásával garázdálkodhatnak a farkasok Görögországban. E, nagyon érdekes téma beszélni arról, hogy milyen szerepet töltenek be a farkasok a táplálkozási láncban, és nyilván védenünk kell ezt a fajt is, ugyanakkor eh, szükség van ellenőrzött, engedélyezett vadászatra is. Eh, tájékoztatom eh, a kollégákat arról is, hogy vannak különböző állattenyésztői egyesületek is. Ezt a levelet éppen 900 állattenyésztő írta alá, és gyakorlatilag kártérítést kérnek benne mert úgy gondolják, hogy amikor kiegyensúlyozzuk a különböző érdekeket, a vadállatok érdekeit, a környezetvédelmi érdeket, ez, ezeket az komp, ilyen esetekben kompenzálni kell azokat az állattartókat, állattenyésztőket, akik veszteséget kénytelenek elszenvedni ezekért az érdekért. Kért. Navpactos Telocarmelia hegyvidéki területein Görögországban ez eh, egyre jelentősebb ez a veszteség, amit el kell szenvedniük a gazdáknak és természetesen meg kell védeni ezt a fajt, ugyanakkor el kell kerülni azt is, hogy további egyedek kerüljenek kibocsátásra olyan területeken, ahol veszélyesek lehetnek. Remélem, hogy a bizottság figyel ránk, és tényleg figyelembe veszi az összes érintett érdekeit, mert különben panaszkodni fognak a másik oldalom, hogy valójában a gazdálkodókat áldozzuk fel, azokat, akik legeltetnek a hegyeken, akik egyébként már megszenvedik a görög megszorításokat is. Ez egy olyan téma, ami, amivel a mi bizottságunknak is foglalkoznunk, foglalkoznia kell. Eh, nyilván a jogszabályok fontosak, az állatvédelmi jogszabályok, de azért a, van ennek az érmének egy másik oldala is. Jár úr és más kollégák is eh, felszokták vetni a szubszidiaritás kérdését. A tagállamok tudják leginkább, hogy eh, területük egyes részein vagy egyes régióikban milyen problémák vannak. Vannak általános hatályú vagy általános jellegű jogszabályok, és aztán az egyes tagállamoknak kell eldönteniük, hogy milyen rugalmassággal fogják alkalmazni ezt a jogszabályt. A minisztérium fórumok döntik majd el, és hozzák meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez az érdek egyensúly, ez megvalósuljon. Tehát egyfelől az élővilág védelme, adott esetben a farkasé, másrészt pedig a gazdasági tevékenységek védelme, itt az állattartásra gondolok. De igazándiból ezeknek az állattartóknak a testi épsége is fontos szempont. Ez hegyvidéki terület, ahol ott legeltetnek ezek az emberek, nem városi területről van szó. Ennyit akartam mondani, fel akartam hívni a figyelmet erre is. Ja, nochmal, ich nochmal unterstreichen, weil... Äh, Szeretném még egyszer aláhúzni a tapasztalataim alapján, mert nekem is szabad volt már Brüsszelbe hoznom a saját régiómból hasonló problémákat. Tehát a farkas menedzsment megvan, létezik, azonban nagyon intenzív kommunikációt kell folytatni a régiókkal és a tagállamokkal. Tehát most egészen szárazan jelentem ki, amikor én benyújtottam a saját indítványomat, akkor rájöttem, hogy itt semmi nem működik indítványok nélkül. Tehát a petíciót benyújtója hogy vállal hogy várhatja el, hogy a bizottság pontosan tudja, hogy egy görög hegyi faluban, vagy nálunk Szászországban, egy kis faluban mi a helyzet farkas ügyben. Tehát nagyon fontos az, hogy az érintettek elmenjenek az adott régióba, tárgyalják meg a helyzetet, és kialakítsanak egy közös álláspontot. Tehát, hogyha kapnak egy jelentést, ha kapnak egy indítványt, akkor egyszerűbb. Tehát az európai jogalkotásban itt megvan az, hogy a tagállam kártérítés is fizessen. De mégiscsak lesznek olyan esetek, amikor nem működnek a jogszabályok. Említettem már, hogy vannak viselkedészavaros farkasok, tehát vagy esetleg mégiscsak túl szaporodtak a farkasok egy régióban. Tehát megértem itt Brüsszel védekező álláspontját, mert mindig azt mondják, hogy állandóan azzal kritizáltok, hogy Brüsszel akar mindenben dönteni, de hogyha a régiónak azt mondja Brüsszel, hogy döntsetek ti, akkor a régió meg Brüsszeltől várja a megoldást. Tehát mondjuk úgy, hogy jó lenne, hogyha a kezdeti eufória visszajönne. Tehát körülbelül száz éve van már nálunk megint farkas. És akkor itt igazából az érintettek lövészárkokat ástak, és onnan lőtték egymást. Tehát én azt mondom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, mert még valami zajlik, és a régiókat is felkérem, hogy kommunikáljanak Brüsszellel, és éljenek azokkal a mozgásterekkel, amelyeket megkapnak az európai jogszabályoktól, és akkor szerintem sokkal több dolog lehetséges így. És hogyha Brüsszel azt mondja, hogy nem fogadjuk el a régió javaslatát, akkor még egyszer beszélnünk kell a bizottsággal, a biztossal. Tehát ez a helyzet. Így, így alakul ki a konfliktus. És az éremnek mindig két oldala van. Evi asszony kért még szót parancsoljam. Grazie, Presidente. Ci tengo a intervenire anche io su questo. Köszönöm, elnök úr. Én is hozzá akartam szólni, pedig általánosabb értelemben, tehát nem a konkrét petícióra Eh, reagálnék, nem a konkrét svéd petícióra. Eh, igazándiból itt az igazsághoz való hozzá, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről és a természetvédelemről van egyszerre szó. A bizottság eh, szerintem helyesen azt mondta, hogy először is egy békés egymás mellett élést kell kialakítani az adott állatfaj, illetve az ember között és valószínűleg szükséges megvizsgálni azt is, hogy milyen eh, helyes gyakorlatok vannak. Én eh, ellenzője vagyok a vadászatnak, én azt gondolom, hogy 2017-ben már erre nem lenne szükség, és eh, semmilyen szempontból nem szabadna vadgazdálkodási tényezőnek tekinteni, vagy állományszabályozási tényezőnek tekinteni a vadászatot. Én egy barbár gyakorlatnak tartom a mai világban a vadászatot, és azt gondolom, hogy vannak más megoldások is. Itt éppen a farkasokról beszélünk, de a vaddisznóra is gondolhatok Olaszországban. Ez egy olyan faj, amelynek a népessége jelentősen nőtt, mégpedig azért, mert kívülről hoztak be egyedeket Olaszországra, és ezzel megnövekedett a népessége a vaddisznó állománynak, ami problémákat is okoz. Ezért is van az, hogy ugye megint csak egy példája annak, hogy egy emberi döntés további problémákat okoz egy adott területen, erről beszélt egyébként Mario is. Agri... Marias képviselő is, bocsánat. És valóban van ennek hatása a, mindennek az, a, a gazdálkodásra is. A, a farkas esetében nem gondolom, hogy a vadászat az egy gyakorlatilag elfogadható megoldás. Ha az olasz példát nézem, akkor azt látom, hogy az olasz kormány szintén olyan döntéseket hozott, hogy lehet vadászni a farkasokat, de hál' Istennek ezt az őrültséget az utóbbi időben le tudtuk állítani, és ez egy olyan dolog, amin azt gondolom, hogy máshol is el lehet gondolkozni, mert természetvédelem illetve a természetvédelmi intézkedések valóban a békés egyet, együttélésen kell, hogy alapuljanak a barbár gyakorlatok nélkül. A mai világban nem is látom tényleg, hogy miért van egyáltalán szükség ezekre a gyakorlatokra. Ahogy mondtuk, ugye korábban beszéltünk a legjobb gyakorlatokról, miért nem lehet ezeket átvenni azokon a területeken is, ahol ezt a hagyományt űzik még. Úgy látom. Professzor Pancsa. If I might... Ha megengedik, két felvetés. Először is a farkasok társas lények, csoportokban, falkákban élnek. És hogyha a falkából néhány eh, tagot eh, kilőnek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy problémás állattá válnak. Az a probléma például, hogy ha a farkasok falkáját szétzúzza a vadászat, akkor a magányosá váló állatok inkább rászorulnak a könnyebben elethető házi állatok vadászatára. Európában egyébként vannak elvadult kutyafalkák is, és nagyon gyakran a farmerek nem tudják megmondani, hogy az állataikat farkasok ejtették el, vagy pedig elvadult kutyafalkák. Gyakran a farkasra kenik az eseteket. Személy szerint ezt a két problémát teljesen máshogy látom. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk a felelősek E, az elvadott kutyák farkáért, ehhez képest a farkas egy vad állat, más a helyzet. Tehát úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság látja a problémát, a bizottság hatékony kommunikációt folytatott a svéd szervekkel, két procedúra is e, megvalósult, az egyik már lezárult, a másik még nem. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell köszönnünk a bizottságnak, és támogatnunk kell a bizottságot ebben a folyamatban. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy ezt a kérdést akkor most nem zárjuk le, megvárjuk a infringement, tehát a procedúra végét a, bizottság részéről, támogatjuk a bizottságot, és itt elhangoztak fontos felvetések Maria Sziár és Evi asszony részéről, kollégák részéről kérjük a bizottságot, hogy ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a következő petíció a 764 per 2016-os petíció, amelyet egy francia csoport nyújtott be a franciaországi farkasvadászatok kérdésében. Úgy nézem, úgy látom, hogy a petíció benyújtói nincsenek jelen, ezért megint Cipriáni urat kérem az Európai Bizottság képviseletében fejtse ki véleményét, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaország tagállami intézkedési csomagot fogadott el a farkasokra 2014-2017 időszakra. Ez egy korábbi tervet helyettesít, amely 2008-2012-re vonatkozott. Ennek a tervnek az a célja, hogy összebékítse az emberi tevékenységet a farkasok jelenlétével, és bővítse a farkasok életterét. Az egésznek a célja az békés együttélés. Ezt számos intézkedésen keresztül sikerült elérni. A legfontosabb az állattenyésztőket támogató intézkedések Franciaország jelentős költségvetési tételt szán ilyen intézkedésekre, például kutyákra, elektromos villanypásztorokra, Európai Uniós forrásokat is használnak a vidékfejlesztési programok keretén belül erre a célra. A másik fontos intézkedés az az elejtett haszonállatokért biztosított eh, évente több millió eurós eh, kompenzáció. Ezen kívül támogatják a kutatást, eh, a vadállomány monitoringját, tájékoztatást, az érintettek bevonását a farkasok állományi gazdálkodásának kérdéseibe. A terv azonban ezen kézből azzal is foglalkozik, hogy hogyan alkalmazzanak a derogációkat. Franciaországban ugyanis a négyes függedék értelmében szigorú védettséget élvez a farkas, ugyanakkor a direktíva lehetővé teszi eh, derogációk alkalmazását annak érdekében, hogy bizonyos egyedek eh, kivonhatóak legyenek a forgalomból, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. Franciaország ennek a megvalósítása során egy progresszív és fokozatos válaszrendszert vezetett be, ami azt jelenti, hogy bizonyos lépéseket meg kell tenni, mielőtt egy adott farkas egyet kilövési rengedét adnának. Így például el kell fogadni, meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket, aztán el kell ijeszteni őket ölés nélkül, majd különböző fokozatokban végül az állatnak a kilövése, a területről eltávolása is szóba jöhet. Ennek a több lépésből a rendszernek az a célja, hogy a lehető legkisebb kárt okozva, lehető legnagyobb arányosság megtartása mellett kezeljék a problémát. Nos, tudjuk, hogy ezek az adminisztratív döntések, amelyek bizonyos egyedek kilövésére vonatkoznak, ezek önmagukban is nagyon sok vitát váltottak ki Franciaországban, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy egy masszív igazságszolgáltatási rendszer áll rendelkezésre Franciaországban, és nagyon gyakran a nemzeti bíróságok elé kerül egy-egy ilyen igazgatási döntés, és a Nemzeti Bíróság pedig minden esetben igazolta, hogy a francia jogalkotásban szereplő követelmények, illetve az életerekre vonatkozó EU-s direktíva követelményei is teljesültek, de az is előfordul, hogy a bíróság pont ezek hiánya miatt elutasítja a, vagy kritikával illeti az intézkedést. Nos, 1992-ben kezdtek el visszatérni Olaszországból a farkasok Franciaországba, azóta nő a farkas populáció Franciaországban, mind létszámot tekintve, mind pedig, ami sokkal fontosabb ennél, a farkasok által benépesített területek mértéke, illetve, ami nagyon fontos indikátor, a farkas farkák száma tekintetében. Tovább követjük természetesen a farkas politika alakulását Eh, Franciaországban. Továbbra is figyeljük, hogy a derogációkkal a farkas eh, állomány tekintetében a francia állam hogy él. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Marias kolléga, parancsoljon. Νομίζω ότι στη Γαλλία έχουμε ένα κλασικό Nos, ez egy tipikus példa Franciaországról, milyen problémák eh, kikerülhetnek merülhetnek fel. 2011-ben olvastam, hogy a farkasok már elértek Párizs külvárosáig, és e, a gazdálkodók behajtották a birkáikat a eiffel tövébe, mert e, tiltakozni akartak. Úgy gondolom, hogy a bizottság által bemutatott, bemutatott francia tervek igazi modellt adnak nekünk arra, hogy hogyan kell ezt a problémát megoldani. Úgy gondolom, Fontos, hogy szem előtt tartsuk azt, hogy a kompenzáció az a károk fejében kerül kifizetésre, ami bizottságunkban általános következtetéseket kell levonnunk, és úgy gondolom, hogy talán ezt az ügyet, ezt a petíciót és a többi petíciót is, amely ebben a témában kerül benyújtásra, a mezőgazdasági szakbizottsághoz kellene továbbítanunk, nem csak azért, mert eh, a eh, környezetvédelmi szempontból a vadállomány védelmével foglalkozunk, hanem azért is, mert itt most eh, a gazdálkodóknak nyújtott támogatásokról is szó van, különösen az állattenyésztők, állattenyésztése foglalkozó gazdák támogatásáról. Tehát amikor mindenféle állategészségügyi, állatgazdálkodás, állattenyésztési vannak gazdaságokról beszélünk, szükség van olyan kompenzációkra, amelyek kárpotolják ezeket az embereket a veszteségeikért, hogyha a falkáikban kár esik. A francia példa egyáltalán nem rossz. Tényleg kezeli a helyzetet, figyelemmel követi, hogy e, hány falka, hány e, e, farkas egyed él egy területen, és a szubszidiaritás alapján járnak el adott esetben eh, plusz lépésekre is szükség lehet, és azt is megteszik. Úgyhogy nagyon érdekes volt nekem ez a beszámoló. Ugyanakkor petíciós szakbizottságként talán arra kellene koncentrálnunk egy kicsit, hogy milyen védelmeket biztos, milyen védelmet biztosítunk a, a gazdálkodók számára. Legyen ez is egy olyan aspektus, amelyre, legyen ez az az aspektus, amelyre mi odafigyelünk, és amelyet az szakbizottság is megvizsgál, és legyen pénz ezeknek a gazdálkodóknak a támogatására. Vannak panaszok az Evroszi térségből is, más görög térségből is, amelyek arról számoltak be, hogy a falkasok megtámadták az állatállományt az adott régióban. Úgyhogy elnök úr, egyetértek hogy nyilván tiszta vagyunk a környezetvédelmi problémákkal, nyilván tiszta vagyunk a vadállomány védelmével, kapcsolatos problémákkal védeni kell a vadállományt, azonban ezt nem szabad túlzásba vinni, nem szabad átesni a ló túloldalára, ahol óriási veszteségek merülnek fel a farkasok által elejtett eh, haszonállatok eh, létszámát tekintve, és az a helyzet alakul ki, hogy eh, Eh, a megoldás végül nem olyan lesz, mint amit szerettünk volna. Tehát, hogyha korán beavatkozunk, akkor, ahogy említettem, ha ezeket, ezt a, ezeket a petíciókat a mezőgazdasági szakbizottság elé terjesztjük, eh, akkor ők más vonatkozásokkal is tudnak foglalkozni annak érdekében, hogy egyensúlyt tudjunk teremteni azon problémák között, amelyek eh, a farkas támadások tekintetében fölmerülnek. Äh, Marias kolléga? Már említettem ezt a francia modern menedzsment tervet a gazdálkodásról. Ezt az Agri szakbizottságban is megbeszélhetjük, de ezt a petíciót szerintem zárjuk le. Hát az nem aktuális már. És létezik egy kommunikációs deficit. Tehát kárpótlás, hogyha a farkas állatokat megöl, megeszik, ezért kárpótlást lehet adni, és ez az európai joga teljes mértékben összeegyeztethető. Tehát ezt lehet például az agrárköltségvetésből finanszírozni. Er Tehát nem tilos kárpótlást fizetni, de a kritériumokat a régiónak vagy a tagállamnak kell kialakítania. Tehát megvannak a lehetőségek, kommunikálni kell és meg kell beszélni ezt az Agri szakbizottságban is. Végezetül, ha problémák vannak, akkor azt ott a helyszínen, a régióban kell megoldani. És hogyha ott nem sikerül, akkor lehet idehozni, de szerintem zárjuk le ezt a petíciót. Evi asszony, parancsoljon. Sì, grazie Presidente. in realtà... Köszönöm, elnök úr. Én nyitva hagynám még a petíciót mint a korábbiakat, hiszen a tanulmány alapján, amit megrendeltünk, petíciós bizottságként szerintem nyitva hagyhatjuk. És szerintem az Agri szakbizottság is foglalkozhat vele, és figyelnünk kell, hogy a kivételekkel hogyan bánnak. Én az összes petíciót nyitva tartanám, amelyek eh, ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy eh, jobban ellenőrizzük. De itt a tanulmány tekintetében, hogyha beletekintek a napirendbe, Broom professzor tanulmánya ezt javasolta, hogy eh, zárjunk le petíciókat, de én pont az ellenkezőjét javasolnám, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. A tanulmány fényében. És az intézkedések ismeretében, amelyeket foganatosítunk kellene. Ameddig fennállnak a hiányosságok. Tehát még megvannak a hiányosságok, megvannak a foghéjak az európai jogalkotásban, és főleg ami a végrehajtást illeti ahogy Brum professzor mondta, szerintem hagyjuk nyitva a petíciót. Köszönöm szépen. A következőt javaslom, hogy tudom mondani. Először is Maria úr javaslatát szerintem minden probléma nélkül el tudjuk fogadni. Átutaljuk a petíciót a mezőgazdasági bizottságnak is, kérjön azt, hogy foglalkozzanak a petíció összefüggéseivel. A második dolog, azt látom, hogy ez a petíció kicsengésében és összefüggéseiben más, mint az eddigi petíciók voltak, hiszen a bizottság elmondta azt, hogy Franciaországban a legislatíva megvan és működik, van cselekvési tervük, és van költségvetési biztosítása ennek a cselekvési tervnek. A bizottság azt is elmondta, nagyon fontos mondat volt Cipriáni úr részéről, hogy a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri ezt a folyamatot. Tehát én most kis nagyvonalúságot kérek Evi asszonytól, hogy elfogadja azt, hogy most talán ketten fogjuk javasolni Péter Járral azt, hogy ilyen föltételek mellett ez a petíció talán lezárható, azzal, hogy a többi, a témával kapcsolatos többi petíció természetesen nyitva maradt, a témával foglalkozhatunk bármikor, ha Franciaországban netán újabb problémák merülnének fel, akkor egy újabb petíciót be lehet nyújtani bármikor, de egészében véve úgy érzem, hogy, hogy itt egy kicsit más a helyzet, a francia kormány odafigyel, tehát ezt, ezt le lehet zárni a részünkről, és a mezőgazdasági bizottság még nézze még azokat az összefüggéseket, amelyeket Marias úr felvetett. Rendben van ez így? és megértését kérem, hogy most ide kicsit az Európai Néppárt oldalára billent az én véleményem is. Hölgyek a köszönöm szépen! Mielőtt lezárnánk a mai ülést, Marias úr kért még szót, szeretne egy kérdéssel kapcsolatban véleményt mondani. Parancsolj, kolléga. Egyetértek. Ja. Végezetül, akkor a petíciók végére értünk, és most. De szeretett volna, szeretett volna még valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. A kolléganőket és a kollégákat szeretném megkérni, hogy figyeljenek egy dologra. Emlékeznek rá, hogy a koordinátorok ülésén az elnökünk javaslata alapján eszmét cseréltünk, hogy Tajáni úrnak írjunk-e egy indítványt, amelyben utalunk arra, hogy Szanyecki úr, a frakciónk tagja, egy bizonyos szavazásnál 2016. december 15-én hogyan viselkedett. És emlékeznek, hogy kisebbségben maradtam, és nagyon élénk eszmecserét folytattam az elnökkel, és a javaslat ellen voltam. Tehát, hogyha egy alelnök a plenárison tisztességesen vezeti a szavazást, vagy nem, akkor szerintem arról a plenárisnak kell döntenie, a plénumnak, és nem a petíciós szakbizottságnak. Tehát, hogy hogyan szavaztat egy alelnök, az a plénum hatásköre. Tehát ott mindenki felszólalhat, szót kérhet. A plenáris ülésen volt egy szavazás, és kisebbségben maradtam. Az indítványt január 13-án elküldtük Tajáni elnöknek, és angolul felolvasom a petíciós szakbizottság megkért, hogy elégedetlenségünknek adjunk hangot, és így tovább, és így tovább. A petíciós bizottság koordinátorai remélik, és így tovább. Tehát ahogy ezt ebben az indítványban leírtuk, az az érzés keletkezhet, hogy az összes koordinátor egyetért ezzel. De szerintem a Tajani úrnak írt indítványban azt kellett volna leírnunk, hogy a koordinátorok többsége, vagy pedig eh, a koordinátorok eh, Marias úr, aki az ECR tagja, kivételével. Tehát igazából itt eh, nem tudhatja az elnök, hogy mi történt, és a koordinátorok döntése pedig úgy tűnik, hogy egyhangú volt, pedig nem volt egyhangú. Tehát a koordinátorok egy kezdeményezést tettek, én ellene szavaztam, de a koordinátorok többsége mégis leszavazott. De nem mindenki, itt pedig az volt, hogy a szabadság koordinátorai, de nem minden koordinátor. Ez pedig véleményem szerint egy olyan ügy, hogy úgy lenne korrektebb, hogyha azt írnánk, hogy a petíciós szakbizottság koordinátorainak a többsége. És a parlament elnökéhez eljutott ez az írás, és szerintem rossz hírt tartalmaz. Tehát nem korrekt, ami eljutott a parlament elnökéhez. Most eh, érdekel engem Évi asszony véleménye is. Emlékeznek rá, hogy én veszekedtem az elnökkel ebben a kérdésben. Volt egy szavazás, vesztettem. De szerintem a jegyzőkönyvben mindenképpen rögzítik ennek, hogy nem egyhangú döntés született. Tehát formális kérdésről van szó, és úgy gondolom, hogy a mi frakciónkból való alelnököt megfelelő módon informálni kell. Maria úr, kolléga elfogadja azt a megoldást, a levél már elment, azt már nem tudjuk megváltoztatni. De elfogadja azt a megoldást, hogy a mai ülésről írott jegyzőkönyvben az ön ö, véleményét, tiltakozását szó szerint leírjuk, és a bizottság nevében én most kijelentem, hogy a petíciós bizottság tudomásul veszi az ön ö, ö, véleményét, illetőleg kritikáját ezzel kapcsolatban, és ö, hát ennyit tudunk, ennyit tudunk tenni. Ez megfelel önnek? Péter? Ja, ich, Igen, a teljesség igényével szeretném elmondani, hogy nem tartottam jónak azt a szavazást, ahogy a plénumon az a szavazás lezajlott, de Marias kollégával együtt vesztettem. Az én frakcióm is azon a véleményen volt, hogy azonnal kellett volna lépni. Nagyszerű, hogy ezt a levelet megírták, de semmit nem változtat. Tehát közösen vesztettük el a szavazást, többség döntött, de megjegyezhetjük, és szerintem figyelembe vehetjük, de meg kell szoknunk azt, hogyha nem optimális a plénumon a szavazás, akkor azonnal protestálnunk kell. Én is dühöngtem egy kicsit a szavazás miatt, de ott kellett volna felállnom. Na mindegy, ezt csak, ezt csak kiegészítésként mondom, jó, de elfogadjuk, elfogadjuk a döntést. A többség, a többségről van szó, szóval nem mindenkiről. A koordinátorok többsége Redben Evi asszony, parancsol még? intervengo Igen. Azt szeretném mondani, hogy jelen voltam, amikor Marias kollégám kért, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön az ellenvetése. Úgy gondolom, hogy az jogos, hogy ezt most itt elmondja, és a petíciós szakbizottság ezt figyelembe veszi vegye. Én nem támogatom ezt a levelet, azonban valóban a plenáris idején ö, sor került olyan kísérletre, amely, annak az lett volna a célja, hogy a szavazásra lehető legkorrektebben kerüljön sor, és ez nem volt lehetséges, úgyhogy egyetértek a levél aláírásával. abban, abban egyetértek Maria, Maria az képviselővel, hogy az álláspontja ugye nem támogatom, de joga van tiltakozni. Könnyűben ez szó szerint úgy lesz, ahogy, ahogy Máriász úr elmondta, és én pedig a bizottság nevében, mint mai elnöklő kijelentem azt, hogy a bizottság tudomásul veszi Máriász úrnak ezt a kritikáját. Hölgyeim és uraim, ez minden. Köszönöm szépen, szép hétvégét kívánok mindenkinek, és folytatjuk egy hónap múlva. Minden jót kívánok!